Jó reggelt kívánok mindenkinek! Örülnék, hogyha helyet tudnának foglalni, kérem. Mivel kicsit későn kezdünk, valószínűleg ez a késés végighúzódik a napon, de mivel tegnap már egy pár dologgal foglalkoztunk, és nem szavazunk, keddig kihasználhatjuk az időnket. Nagy örömömre szolgál, hogy Veréna Rost üdvözölhetem az első meghallgatáson, aki az Európai Értékpapírpiaci Hatóság ügyvezető igazgatói posztjára kiválasztott jelölt. A meghallgatás úgy néz majd ki, hogy körülbelül egy 5 perces bevezetőt tart, utána pedig a frakciók tehetnek fel kérdéseket, ezután pedig egy perces kérdések jöhetnek, és így kap egy 5 perces lehetőséget a végén, hogy válaszoljon. Kaptam egy kérést Jean Paul-tól, hogy egy eh, dupla kérdést, eh, bevezető kérdést eh, szeretne majd feltenni, és nem úgy, hogy az egyik kérdés a másik után. Tehát ez a kezdő kérdés, kérdez felelek egy dupla, dupla lesz, így akkor dupla idő lesz a válaszokra, és hogyha ez szükségesnek találtatik majd. De szerintem ezt már megszoktuk. Mindenki megkapta az életrajzokat, szerintem egyéb probléma nincs, és most át is adnám a szót a Rossznak. Igen, tisztelt elnök asszony. Tisztelt képviselők, jó reggelt kívánok mindenkinek. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az ESMA-ról és annak ügyvezető igazgatói posztjára való megfelelésemről számot adjak önöknek. Engedjék meg, hogy először németül az anyanyelvemet, anyanyelvemen szóljak a Európai Pénzügyi Felügyelet alakulásáról, és arról, hogy miben tudok hozzájárulni ehhez a munkához. Ezt követően pedig angolul fogom folytatni, és angolul mutatom be a felügyelet legfontosabb feladatait és kihívásait. Először is az európai felügyeleti szerveknek a kialakulása egy rendkívüli lépés előre, nem csak az európai pénzügyi piacok számára, hanem természetesen fontos az európai fogyasztók és befektetők számára is. A válság megmutatta számunkra, hogy a pénzügyi felügyeleti rendszernek alapvetően kell megváltoznia, és nem csak nemzeti keretek között, hanem természetesen európai szinten is. Így született meg tehát az ESMA a maga perspektívikus jogköreivel és feladataival, természetesen a előszervezet feladatait átveszi, és annak szervezetére épül fel, de ez az európai hatóság a maga európai jogköreivel most teljesen új változást jelent. Egy új kezdet, tanulj vagyunk, tehát amihez a parlament is jelentős mértékben hozzájárult. Nagyok tehát az elvárások, a várakozások, és hogy ezeket a várak, ezeknek a várakozásoknak megfeleljünk, ehhez az eszmának öt alapvető dologra kell építkeznie. Először is egy kompetens vezetésre van szüksége, ami felépíti az új szervezetet, és azt vezetni tudja, hogy egy sikeres felügyelet alakuljon ki. Másodszorban az eszmának szüksége van a napi pénzügyi felügyeleti munkának a tapasztalatára, és a résztvevők, az piaci résztvevők együttműködésére. Harmad, sorban pedig erőforrásokra van szüksége, hogy egy egységes szabályozási rendszert tudjon kialakítani, azt át tudja ültetni a gyakorlatba, és érvényesíteni is tudja. Negyed sorban kompetens moderátorokra van szüksége, akik összetudják gyűjteni a nemzeti véleményeket, és világos eredményeket tudnak az asztalra tenni és természetesen hozzá kell, hogy férjen az információkhoz, hogy a válságban gyorsan reagáljon, a kockázatokat gyorsan megválaszolja, és világosan ki tudja tűzni a prioritásokat. Úgy gondolom az életrajzom és a tapasztalataim azt mutatják, hogy ezekkel a kompetenciákkal rendelkezek, és ezeket az eszma rendelkezésére tudom bocsátani. Német vagyok, de hosszú munkatapasztalattal rendelkezem az Egyesült Királyságban, és éppen ezért számomra ez egy álom megbizatás. Engedjék meg, hogy most angolul folytassak. Hogy milyen kulcsprioritásokat tud tanúsítok az eszmának az első években, tehát milyen felelősséget. Mindenek előtt garantálnunk kell, hogy hatékony felügyeleti megközelítést alkalmazunk napi alapon a hitelminősítő intézetekkel szemben az ma legyen itt a trendsetter, hiszen eh, igazából nekünk van közvetlen felügyeleti felelősségünk. Másodszorban szükségünk van egy eh, egységes szabálykönyvre, és eh, ez alapján tudjuk kialakítani a általános normákat, amelyeket a különböző országokban be tudunk tartatni. Ez majd segít abban, hogy stabil pénzügyi piacot építsünk fel az európai fogyasztók számára. Harmadsorban garantálnunk kell, hogy hangsúlyozzuk a fogyasztó védelmet. Itt nem csak a nagyobb átláthatóságról van szó, és a fogyasztók továbbképzéséről, hanem fel kell készítenünk a fogyasztókat kivételes esetekre is, garantálván, hogy az Európai Parlament eh, eszmának juttatott kompetenciáival tényleg élni tudunk abban a tekintetben, hogy megtiltsunk bizonyos termékeket, amennyiben szükséges. Negyed sorban szükséges a többi európai felügyeleti szervvel és az ESAB-vel együttműködnünk, hogy eh, nagyobb eh, stabilitást érjünk el a pénzügyi piacon. Ezen kívül garantálnunk kell azt is, hogy a különféle ágazatokon keresztül a makroszabályzás is érvényre jut. Remélem, hogy ez majd segít abban, hogy a felügyeleti és a szabályzati rendszer hatékonyabb lesz a pénzügyi világban. Végül, de nem utolsó sorban garantálnunk kell, hogy olyan szervezetet építünk fel, amelynek becsülik technikai tapasztalatait, és hozzáadott értéket. Reméljük, hogy olyan szervezetet építünk fel, amely nyitott lesz és beszámoltatható. A beszámoltathatóság pedig természetesen az Európai Parlament irányában az egyik kulcs eleme a szervezetnek. Szeretnék önökkel együttműködni, szeretnék nyílt, konstruktív párbeszédet folytatni, hiszen meg vagyok győződve róla, hogy a kérdésekből ez ma ki is fog derülni. Várom őket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ahogy említettem, Jean-Paul kapja meg először a szót. Köszönöm szépen, eh, elnök asszony és rossz asszony. Ma itt a bizottságban el kell mondanom, hogy nem eh, fűzek kétséget az önkompetenciájához. Eh, az Európai Parlament harcolt bizonyos Eh, országokkal azért, hogy európai felügyeletet tudjon eh, gyakorolni. Eh, nem mindenhol sikerült el ez. De minden azt szerettük volna, hogy a, a hatóságok valódi hatáskörrel rendelkezhetnek. És ez az helyzet az ESMA-val kapcsolatban is, tehát, hogy közvetlen hatalma legyen, ahogy ellenőrizze a különböző ügység, eh, eh, ügynökségeket. Ezt én 2009 óta mondom. Az ESMA-nak eh, az AFM-ben is nagyon fontos szerepe van, és a kompenzációs kamarákkal kapcsolatban is. Ön, amit ön elmondott, asszonyom, az megfelelt. Tulajdonképpen, mintha hájjal kenegettek volna bennünket. De az igazi kérdésem az az, hogy hogyan döntötték el, hogy az emberek posztokat kapjanak az olyan intézményekben, mint az ESMA. A pénzügyi piacnak a, ható, a, a hatósága, ahol ön tíz évig is dolgozott, az nem igazán európai. És én nem vagyok egyetlen, aki kételkedik abban, hogy a tevékenységét valóban a szándékainak megfelelően tudja majd alakítani. Nem kétlen persze, hogy ezt ön megpróbálja, de a háttér, a környezet az nem kedvező az európai felügyelet számára, az, európai szabályozás számára. Attól tartok, hogy önnek nem lesz meg a, a hatásköre, a hatalma ahhoz, hogy az ESMA mindent elvégezzen a saját hatáskörében. Nem kell, hogy többet legyen, de kevesebbet sem, eh, ahogy ezt a eh, jogalkotók, társjogalkotók is eh, gondolták. Nos, ön ezeket a kétségeket el tudja oszlatni, asszonyom. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy németül folytatom a válaszolást, hogyha ez megfelel önöknek. Teljesen igaza van hogy az eszmának az autoritása az hamar meg kell, hogy jelenjen mindenki számára, ezt érvényesíteni kell, és el kell, hogy érjen mindenki az az üzenet, hogy az ESMA európai szinten kell, hogy cselekedjen. Hogyha megerősítik a kijelölésemet, akkor természetesen az ESMA érdekében fogok fellépni, annak az alkalmazottja leszek, és nem lesz semmilyen közöm a jelenlegi munkaadómhoz, és természetesen lelkiismeretesen fogok Európáért, az európai felügyelet érdekében eljárni. Röviden utalt arra, hogy az FSA-nak a dokumentumával mi a helyzet. Úgy gondolom, hogy ez egy FSA dokumentum, ez nem az én szerzeményem, ezt a FSA-nak a különböző véleményeit foglalja össze, Természetesen az Lámfalusi Bizottsággal együtt működve támogattam ennek a dokumentumnak a tartalmát, és ez is mutatja, hogy azt támogatom, hogy valamit elérjen az európai felügyelet. Hogyha az a fontos, hogy hogyan tudom biztosítani ezt az autoritást, ezt a tekintét, és hogy ez hogyan történik, akkor arra szeretnék elsősorban utalni, hogy Elsősorban ügyvezető igazgatóként abban látom a feladatomat, hogy egy olyan személyzeti bázist és egy olyan víziót építsek fel, amely lehetővé teszi, hogy az emberek erősnek érezzék magukat, és adott esetben a nemzeti szabályozó hatóságokkal szemben is fel tudjanak lépni. Tehát itt egy európai szabályozást kell kialakítani, és tényleg az európai szellemiség jegyében kell eljárni úgy gondolom, hogy az a fontos, hogy megfelelő vízióval rendelkezünk, és ezt megfelelően jelenítsük meg. Ebben fontos szerepem lesz nekem ügyvezető igazgatóként, és ennek fontos a precíz megvalósítása. Ebben természetesen a parlament adhat különböző lehetőségeket és feltételeket az eszmának, akár a nemzeti szabályozókkal szembeni fellépésről van szó, akik nem hagyják végre a közös jogszabályokat, akár különböző nézeteltérésekről van szó a nemzeti felügyeleti hatóságok között, és ott egy egyértelmű véleményt kell kinyilvánítani, akár arról van szó, hogy a hitelminősítő intézeteket hogyan tudjuk naponta ellenőrizni és támogatni mindezeken a területeken nagyon fontos lesz, hogy egy európai véleményt alakítsunk ki. Thank you very much. Nagyon szépen köszönjük. Valóban rövid volt, de akkor időt nyertünk. Eliza teszi fel a következő kérdést. Köszönöm szépen. Elnök asszony, nagy öröm számunkra, hogy rossz asszonyt itt üdvözölhetjük. Egy nő jelent meg előttünk. Tudjuk, hogy nem ezért választották meg, hanem azért, mert hozzáértő. Ugyanakkor ez pluszt jelent, hogy van egy női elem is ebben az egészben. Nos, a kérdésem a következő. csatlakozom Gozesz kolléga kérdéséhez. Ilyen fontos érdekekkel a piacon lesz-e olyan szabálykönyv, amely valóban európai? Sikerül-e majd a szabályozók között egy konszenzust elérnie, hiszen mindegyiknek vétójoga van. Nem kell-e majd néha dönteni önnek? Másik kérdésem. Vannak olyan kérdések, amelyeket európai szinten eh, szabályoznak most, itt például az IFM-nek és a jegyzőügynökségeknek a eh, feladatait. Pontosítaná-e, hogy hogyan akarja ezeket az intézményeket eh, szabályozni, és az IFM-et és a hitelminősítő intéz, intézményeket, intézeteket. Hogyan fogja ezt megvalósítani? Uh, on the last question. Az utolsó kérdéssel kapcsolatban. Vagy jó, tehát akkor most az első két kérdést válaszolom meg, és akkor még visszatérhetünk rá, ha nem válaszoltam meg mindent. Azt hiszem, hogy nagyon fontos lesz, hogy az eszmát olyan emberek az eszmában olyan emberek dolgozzanak, akik értik, hogy az európai piacok hogyan működnek. Ez fontos lesz abból a szempontból, hogy iránymutatást tudjunk felállítani, és kötelező technikai normákat és szabályokat, amelyek valóban választ adnak a különböző piacok különböző szükségleteire. Hm, ugyanakkor az eszmát nem csak a, a konszenzus eredményének, vagy a közös nevezőnek kell nézni. Tehát, hogy ez fog uralkodni. Nem tudom, hogy azt tesszük-e meg, amit a Cézár is megtett, tehát, hogy innen induljon el az ESMA, hogy a szabályozó normákat és a közös szabálykönyvet alakítja ki, hiszen ez a legjobb. És és olyan normákat kialakítani, amely más nemzetközi normáknak is megfelel. Tehát egy olyan szabályozó rendszer kell kialakítani, amely megállja a helyét. És a hitel minősítő intézmények és az EIFM-mel kapcsolatban is az a legfontosabb, hogy amikor valakinek engedélyt adunk a működésre, akkor tényleg teljesítse a normákat mindegy, hogy ezek milyen szervezetek. És magasra kell tenni a lécet azért, hogy ne mindennapi probléma legyen a felügyelet keretében ez. És és valóban szigorúan kell őket elfelügyelni már kezdetektől fogva, és a vezető irányítókat is állandóan kérdez, kikérdezni. Tudom, hogy ez egy, nem, nem egy könnyű feladat, tehát nem csak meg kell érteni a, az üzleti világot, hanem e, szilárd ítéleteket hozni és kitartani mellettük. Köszönöm. Okay, thank you very much. Köszönöm szépen. A Szilvi Gulár a következő kérdező, tehát fordítva vannak rajta a listán a nevek. Jó reggelt kívánok, rossz asszony! Milyen kellemes, hogy itt németül beszélnek, és hogy egy nő is a jelöltünk, hát ez már karácsonyi ajándék. Folytatom németül, hogyha megengedik. Semmi kifogásom ön ellen. És amikor tavaly az ESAB ről írtam jelentést, Londonban voltam és beszélgettünk. Tudom, hogy nagyon nyitott és kompetent hölgyet üdvözölhetünk az ön személyében, aminek nagyon örülök. De van egy agályom. Az agályon pedig a következő. A polgároknak, és ez a felelősségünk, garantálnunk kell, hogy a válság után nem hagyjuk a dolgokat régiben. Tehát nem ugyanabban a rendszerben élünk már. Franciául azt mondanám. Ez azt jelenti, hogy azok az emberek, akik értenek az üzlethez, azok megbízhatók, de olyan üzem volt, hogy a szakértők a Larosier csoportban a válság fő okának az elbizakodottságot nevezték meg. A következő a kérdésem konkrétan. Mi pontosan az ön számára a fő prioritás, és most nem mondja azt, hogy hitelminősítő intézetek, mert ez Jean-Paul gyermeke volt. Mondja meg konkrétan, hogy mi az első prioritása a napirendjén, és hogyan tud minket meggyőzni arról, hogy tényleg új szakaszba érkeztünk. Köszönöm. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy amit én személyesen levontam a válságból és az elmúlt négy évből, az, hogy számos hibát követtünk el. Nyíltan be kell vallanunk. Tehát az összes felügyelő hibázott bizonyos fokig. Úgy vélem, hogy lényeges ezt bevallani, és ki is jelenteni. Azonban ez azt is jelenti, hogy én személyesen nagyon sokat tanultam a dologból. Főleg azt tanultam meg, hogy eh, nem lehet a pénzintézetek menedzsereire hagyatkozni. Nagyon erősen utána kell járni a dolgoknak. Meg kell vizsgálni, hogy a pénzpiacok szereplőire vonatkozó irányelvek a megfelelő irányelvek, és tényleg megfelelő alapot teremtenek arra, hogy pénzügyi stabilitás legyen. Úgy, hogy védelmet élvezzenek a fogyasztók és a befektetők. Már röviden vázoltam az előbb, hogy arról van szó, hogy megfelelő információkkal rendelkezzünk a piacokról. Szerintem az eszmának itt nagyon nagy a felelőssége, hiszen be kell gyűjtenünk a pénzpiac szereplőitől az adatokat, ezeket elemeznünk kell, és lehetőleg minél korábban jelezni kell a kockázatokat. Nagyon fontosnak tartom, hogy ne csak irányelveket alkossunk, hanem arra is figyeljünk, hogy ezeket az irányelveket észszerűen alkalmazzák is. Egy másik fő tanúság a válságnak számomra az volt, hogy túl sok jogalkotói megközelítésünk volt, és nem cselekedtünk összehangolt módon. Tehát ne csak arról gondoskodjunk, hogy mindenhol egységesen átültetik az irányelveket, hanem az is nagyon fontos, hogy közösen cselekedjünk. Hogy pénzügyi bűncselekmények ellen fellépjünk, és pedig közösen. Ezek a fő prioritások, amelyeket az eszmában látok. Köszönöm szépen. Case Wimburn a következő. Thank you, Madam Chair. Welcome. Köszönöm, elnök asszony. A piacok globálisak, és a likviditási válság megmutatta, hogy globális jogalkotásra, globális felügyeletre is szükség van, nem csak a válság idején hanem akkor, amikor mi az új eh, jogalkotáson alkalmazunk a jövő pénzügy piacait illetően. Mint eh, az ESMA ügyvezető igazgatója, hogyan eh, próbálnak garantálni a globális dimenzióval történő bánásmódot is? Köszönöm. Úgy gondolom, ahogy már korábban mondtam, roppant lényeges az, hogy erős európai felügyelet legyen globális kontextusban. Hiszen minnyáján tudjuk, hogy a piacok Európán belül már nem nemzetiek. Így a piacok nem kötődnek a föld egyes régióihoz sem. Nem csak az a lényeg, hogy szabályokat alkossunk, hanem az is nagyon fontos, hogy a felügyeletekben erős legyen Európa hangja globális méretekben. És azt szeretnénk, hogy a jogalkotók máshol is partnerek legyenek abban, hogy közös globális megközelítésünk legyen. Meg kell vizsgálnunk, hogy hol lehet lámpás gyújtani a többiek számára. Hiszen a mi európai tapasztalataink eléggé jóknak bizonyultak, és példát mutathatnak a Föld többi jogalkotójának is. Néhány tapasztalataimra utalnék, amelyet az AOSZKO bizottságban tettem. Itt a hedge fontokkal foglalkoztunk elsősorban, és a tőzsdén kívüli ügyletekkel. Tehát itt igazából csak konszenzusos alapon tudtunk együttműködni, hogy közös, alacsony szintű elveket elérjünk. Ez pedig azt jelenteni, hogy a globális téren is hasonlók a szabályok. Köszönöm szépen. A következő fájn. Szeretettel üdvözlöm, én is nagyon lelkes vagyok, hogy itt németül szólhatunk, és akár még a franciák is arra vetemednek, hogy idegen nyelven szóljanak itt a bizottságban, tehát rendkívül lelkesít ez a pillanat most. De hogy ezt itt a nyilvánosság előtt teszik, ez azért mégiscsak újdonság. Hát magunk között gyakran beszélünk németül. Nos, térjünk át komolyabb vizekre. A következő lenne a kérdésem az FSA keretén belül a nemzetközi területért volt önfelelős. Jean-Paul Gozes kollégám már szólt arról a szövegről, amelynek az a címe, hogy hogyan fogunk tudni hatékonyan működni a nemzetközi területen felügyeleteken belül. azt kell, hogy mondjam, gyam, hogy ugye felelős volt ennek a szövegnek a megfogalmazásáért, és teljesen más nyelven szólt a szövegben, mint ahogy itt most, és más intézményi javaslatokat tett, mint ahogy azt mi a parlamentként szerettük volna. Szeretném éppen ezért pontosan tudni, hogy mi volt az ön szerepe ennek a dokumentumnak az elkészítésekor, és hol, van, hol ért egyet, eh, mely pontokon ért egyet ezzel a dokumentummal, hol nem ért egyet ezzel a dokumentummal. Ezzel, szeretnék, ezzel kapcsolatban szeretnék egy pontos, precíz választ hallani öntől. Danke, Herr Gigold. Köszönöm szépen, Gigold úr. Ahogy Gozez úr kérdésére válaszolva már kifejtettem, együtt működtem a dokumentum elkészítésében, ezt nem is vitatom, nyilván ez nem lenne helyén való de el kell, hogy mondjam, hogy ez egy konszenzus, konszenzusos véleményet jeleníti meg az angol felügyeletnek, hogyha én magam készítettem volna csak a dokumentumot, akkor valószínűleg nem így írtam volna meg, mint ahogy ma a rendelkezésünkre áll. És hogy közvetlenül a kérdésére válaszoljak, melyek azok a területek, amelyekkel egyetértek a dokumentum megfogalmazásával, és melyek azok a területek, ahol máshogy fogalmaztam volna. Nos, azok a területek, eh, amelyek véleményem szerint az európai felügyeleti szervekkel kapcsolatban jól vannak megfogalmazva a dokumentumban. Ez például az új európai felügyeleti szervekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás, és az egységes európai szabályozás szükségessége, egy világos európai iránymutatás szükségessége a pénzügyi piacokra vonatkozóan. Tehát például ez az, ami világosan jelenik meg viszonylag a dokumentumban is. Ahol másképpen fogalmaztam volna, az például a, az ESMA alkalmazottaknak a szerepe, összehasonlítva a nemzeti felügyeleti szervek alkalmazottainak feladatkörével. Úgy gondolom, hogy az ESMA most még csak egy kis intézmény, ugyanakkor ez növekedni fog még, és hogyha megkapom az ügyvezető igazgatói megbizatást, akkor nekem az lesz a feladatom, hogy a nemzeti felügyeleti szervek személyzetéből, ki, illetőleg az egyéb európai érdekelti csoportokból kiválasszam a megfelelő embereket, és őket elhívjam az eszmába annak érdekében, hogy aztán az ESMA alkalmazottaiként európai szinten az európai szellemiség jegyében dolgozzanak. Remélem és bízom benne, hogy erre a lehető leghamarabb sor fog kerülni, és megfelelő tapasztalattal, gyakorlattal rendelkező munkatársakat fogok találni, és az eszmának a, a személyzete az előre fogja vinni a szervezetet, és nem kell, hogy csak abban bízzak, hogy a nemzeti szabályozók hogyan vesznek részt a munkában, az együttműködésben. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most jön a második köre a kérdéseknek. Tehát tud. Köszönöm szépen. Rossz asszony, köszöntöm itt szeretettel a bizottságban. Nagyon tetszettek a válaszai. Nem is szeretnék ezzel a említett dokumentummal kapcsolatban további kérdésekre időt vesztegetni. Azonban van három kérdésem, amit följegyeztem, és szeretném, hogyha itt pontosabb választ adna. Először is ugye azt mondta, hogy az ESMA-ban kompetens moderátorokra van szükségünk annak érdekében, hogy a nemzeti szinteket megfelelő együttműködésre tudjuk késztetni. Ezt esetleg pontosabban kifejteni, és hogy gondolja, milyen szerepe lesz ebben önnek az elmúlt években az FSA-ben, a brit eh, felügyeletben eh, szocializálódott ugyanis. Második kérdésem, említést tett arról, hogy az ESMAN belül, illetőleg ezen a pénzügyi szektoron belül a fogyasztóvédelmet szeretné erősíteni. Itt esetleg jobban kifejteni, hogy mire gondol. A harmadik kérdésem pedig, ami tulajdonképpen kötelező itt a bizottságban és egy parlamenti képviselő számára Európai Parlamentként a felügyeleteknek a megalapítását nagyon is szorgalmaztuk. Hogyan képzeli el a jövőben az együttműködést az Európai Parlamenttel és más európai intézményekkel? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Válc úr. A különböző nemzeti álláspontoknak az összeegyeztetése eh, az már a felügyeleti tanácson és a ügyvezető tanácson eh, keresztül is meg fog valósulni. Úgy gondolom, hogy az ügyvezető igazgató feladata abban fog állni, hogy ezt értelmesen, megfelelően előkészítse, és megfelelő javaslatokat eh, készítsen elő, és a nemzeti javaslatok alapján egy európai megoldást kínáljon az ügyvezető eh, tanácsnak hogy most előre lássuk, hogy hol lesznek problémák, gondok, és hogy ezeket hogyan fogjuk megoldani annak érdekében, hogy ne kerüljön az ügy eh, a felügyelő bizottság elé, és ott kelljen eh, megvitatni a nemzeti álláspontok szembenállását. Úgy gondolom, eh, úgy gondolom, hogy úgy gondolom, hogy itt nem a feladata a felügyelő tanácsnak, hogy a nemzeti vitákba belefolyjon, Tehát itt ezt kell megelőzni. Ami pedig a fogyasztóvédelmet illeti, ahogy arra már utaltam, itt elsősorban arra gondolok, hogy a értékesítési és tanácsadási szabályokat kell egységesítenünk, ezt a MIFID, a PRIPS és az egyéb eh, irányelvek és szabályozások eh, már előkészítik. Összességében számomra alapvetően az a fontos, hogy a fogyasztók tudatosságát növeljük, a fogyasztók tudását szélesítjük, hogy lássák, hogy mit értékesítenek a számukra, hogy mi lesz annak a következménye, és hogy tudják azt is, hogy melyek a kockázatai ezeknek az általuk megvásárolt termékeknek. Hogy a végén aztán természetesen azt mondhassuk, hogy vannak ugyan néha olyan termékek, amelyek gyakorlatilag nem az utca emberinek készültek, Ezeknél természetesen majd meg kell találni az egyensúlyt, a fogyasztói jogok, és nyilván arra irányuló fogyasztói jogok között, hogy választási lehetőség legyen, és a között az álláspont között, hogy nem mindig lehetséges a megfelelő terméket értékesíteni a fogyasztó számára. Ami pedig a parlamenttel való egyetműködésre vonatkozó kérdését illeti, úgy gondolom, hogy a parlament egy fontos eh, együttműködő partnerünk, éppen ezért fontos, hogy önökkel nyílt és közvetlen eszmecserét folytassak. Ugyanakkor a parlamentet ugyanakkor a parlamentet az ESMA, és egyáltalán az ESMA ügyvezetője és elnöke támogatójának is tekintem. Most két-három hónap után azt szeretném kérni, hogy a szervezet felépítéséhez, működtetéséhez megfelelő források legyenek. Emiatt aggódunk picikét jelenleg a rendelkezésre álló források és eszközök nem feltétlenül elégségesek. Thank you. Köszönjük szépen. Peter. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm én is, hogy női jelöltünk van, akit a szabályozók választották ki. A pénzügyi szolgálatoknál ez tipikus, amikor az emberek, a nők magas posztokra törekszenek. Nos, azt szeretném megkérdezni, hogy az ön készségei, tehát hogy több hatalom, több felelősség, több áttekintés, felügyelet a nemzetközi területen, nem csak 27 különböző hatóság, amely dolgozik, hanem ezeket standardizálják és szorosan együttműködtetik. Tehát az önnek a készségei, tehetsége nagyon fontos lesz ezt, ennek a megvalósításában. A CFPC-ben Amerikában 2000 alkalmazott van, itt pedig önnek még egyelőre csak 100. Nos, hogyha elgondolkodik ezen, akkor az ön feladata szinte lehetetlen. Tehát olyan valakit keresünk, aki ezt a konvergenciát, ezt a hatékonyságot megteremti. Milyen fajta vezetői kapcsolatokra van szükség, és a közös bizottságnak lesz fontos szerepe? És Carrera asszony kérdését talán nem jól tolták, mert az AIFM irányelvet akarta mondani. Köszönöm. Igen, AIMF angolul. Igen, egy kicsit furcsa lett volna. No, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ön a kihívásokat nagyon jól illusztrálta, és valóban az elvárásoknak meg kell felelni, és a különböző felelősségi köröknek. Nyilvánvalóan itt a kapacitásról, a készségekről, a tapasztalatról is szó van. Azt hiszem, hogy a CFTC-vel összehasonlítva egy kicsit ez nehéz lenne feladatként, ugyanis nekik még szűkebb körűek a hatásköreik. De mégis hiszem, hogy az ESMA ezt meg tudja oldani, és növekszik majd, de a fontos kérdés az, hogy a megfelelő embereket, tehát nem csak a mennyiséget, hanem a minőséget is biztosítsuk. Tehát a megfelelő embereket találjuk meg, eh, akik tapasztalattal eh, rendelkeznek a különböző tagállamokban, és őket hozzuk itt össze az eszmában. A másik eh, a a közös bizottságban, a vegyes bizottságban az együttműködés. Látom, hogy egymással tudunk majd működni, különösen amikor mindenen átvonaló kérdésekről van szó, mint például a biztosítás, stb., akkor nem kell a munkát háromszor elvégezni, hanem hogyha egyszer, együtt csináljuk, akkor egyszer is elég lesz. És vannak lehetőségek arra az emberek minősága által, hogy okosan, világos prioritásokkal dolgozzunk, amelyeket kezdetektől fogva kitűzünk a munkatársak elé. Világosnak kell lenni a célkitűzéseknek, de annak is, hogy mit nem lehet elérni. Tehát a a szabályozónak mindig tudnia kell, hogy mit lehet megtenni, és mit nem lehet. És végül is önöknek, jogalkotóknak kell eh, a eh, kereteket megállapítani, amelyben mi eh, működünk majd. Azt hiszem, hogyha engem megerősítenek ebben a posztban, akkor mi el is jövünk majd önökhöz, hogy ezeket kifejezzük. Köszönöm szépen, Wolf kolléga. Köszönöm szépen, Sharon. előzőleg az eszmát egy hatóságnak nevezte, tehát hatóságnak. Természetesen hozzászoktunk ahhoz, hogy ezek az európai intézmények eh, hatóságként jelennek meg. Úgy gondolom akkor, hogy az eszma akkor lesz sikeres, hogyha nem hagyományos hatóságként kezd működni, hanem gyakorlatilag egy dinamikus vállalkozásként, egy dinamikus vállalkozásként Eh, amelyek manapság egyfajta vízióval rendelkeznek, megjelentik azt, hogy mi az, ami a legfontosabb számukra. Mi az ön víziója? Mi lenne az első három kijelentés, amit ebbe a vízióba belefogalmazna? Um, Köszönöm, Klinc úr. Igaza van, a hatóság szó Németországban mindig negatív konnotációval bírt, általában olyan emberek jutnak az eszünkbe, akik a ceruzát jobbról balra átteszik a papír fölött. Azonban nem így képzelem a jövendő munkahelyemet, nem lenne hatóság ilyen tekintetben. Azonban reményeim szerint olyan testületet igazgatok majd, amely tényleg eredményeket ér el. Helyesen állapítja meg, hogy eh, nagyon fontos az, hogy eh, legyen egy világos célkitűzésünk, és hogy ezen aktívan dolgozzunk. Nagyon fontos az is, hogy a mindennapokban aktívak legyünk. Ami pedig itt a vezérfonalunkat illeti, úgy gondolom, hogy állandóan újra kell gondolnunk ezt. Hogyha most így kapásból az első gondolataimat meghatározhatom, akkor számomra a lényeg az, hogy egy igazi európai felügyeletet hozzunk létre. Olyat, amely, ahogy az angol mondja, fogai vannak, tehát hogy tényleg tehet valamit. Tehet valamit a pénzpiacok szereplőivel, illetve a nemzeti felügyeletekkel szemben, amelyek nem teljesítik feladataikat. Ez egy dolog. A második dolog pedig hogy egy olyan hatóságot, olyan felügyeletet szeretnék, amely átlátható módon foglalkozik a pénzpiacok szereplőivel. Harmadsorban pedig olyan, nem, már megint hatóságot mondtam, nem, olyan felügyeletet képzelek el, amely függetlenül képes cselekedni. Európai értelemben. Thank you. Köszönöm szépen. A néppártól Corin, jön a következő kérdés, vagy Jean-Paul. Je vous écoute, madame, avec Figyelemmel hallgatom már a kezdetektől fogva önt összenyem. Én Normandiából származom, ott különbséget teszünk, a tolmácsoknak ez nehéz lesz, a párlő és a pöző, tehát azok között, akik csak beszélnek, és azok között, akik valóban cselekszenek is. Tehát mi támogatjuk azokat, amiket ön mondott, de a kérdés az, hogy valóban cselekvés lesz-e a szavak mögött. Tehát azt kérünk, kérjük öntől, hogy ön valóban cselekedjen. Eh, a parlamentben ugye eh, azért lehet eh, kulturális forradalmat is végre vinni, véghez vinni. Merci. Um, uh, ez is mir schon klar. Világos számomra, hogy alapvetően csak a tetteimmel tudok bizonyítékot szolgáltatni. Természetesen, mivel nem vagyok még megbízva, és nem foglaltam el a hivatalomat, ez most itt meglehetősen nehéz lenne Persze utalhatok a múltban tett dolgokra, és talán azt is megvilágíthatom, hogy a jövőben hogyan fogok cselekedni, de elsősorban arra szeretnék utalni, hogy közvetlen felügyeleti tapasztalattal rendelkezek a piaci szereplőket illetően, tehát a tőzsdéket és a központi elszámoló rendszereket illetően amikor ezek felügyeletével foglalkoztam, akkor volt egy olyan időszak, amikor nagyon sok piaci érdeket kellett összeegyeztetni, akkor voltak az első nagy összejövetelek, és nagyon nagy volt a nyomás rajtunk felügyelőkön a piac részéről. Tehát nagyon nagy volt a nyomás, hogy adott esetben meghajoljunk ezek előtt az érdekek előtt, vagy pedig rendesen végezzük a munkákat. Úgy gondolom, hogy itt megtanultam azt, hogy felügyelőként ki kell állnunk világosan valamiért. Van egy pont, ameddig elmehetünk, tovább azonban nem, és van egy pont, ahol meg kell mutatni, hogy amit megígértünk, azt meg is akarjuk tenni. Egy példa, amit alapvetően hozhatok, az az, hogy, hogy ha megkapom a megbizatást, akkor ez, ez lesz az a gondolat, ami szerint cselekszem a munkám során. Köszönöm szépen. Udo, rossz asszony, a itt lévő légkörre tennék egy megjegyzést. Nem tehet arról, hogy egy brit online magazinban a City jelöltjeként jelölt meg, Osborne úr jelöltjeként jelent meg, és szerintem akiknek, akinek ilyen barátai vannak, annak már ellenségére nincs is szüksége. Hiszen azokat akarja szabályozni, akik önt annyira dicsérik. Azonban szeretném garantálni önnek, hogy nem az a hagyomány ebben a bizottságban, hogy a sajtóközlemények alapján döntünk. Tehát itt eh, nagyon tetszett az, amit mondott itt, hogy foga legyen az intézménynek, a német inkább azt mondom, hogy harapós legyen. A származékos ügyletek 90%-a sötét, és eh, néhány eh, terméket ön is azt mondja, hogy túl forrónak tart ahhoz, hogy megvegye a fogyasztó. Mi csinál az eszmával? milyen szerepe lesz az eszmának, hogy végre fény kerüljön a sötétségbe? Néha az az érzésem, hogy a pénzügyi szabályozók ugyanolyan keveset tudnak a pénzpiacról, mint a japán mérnökök az atomerőműveikről. Mit akar az eszmával elérni? Milyen szerepe van az eszmának abban, hogy fölkapcsolja a villanyt? Mi van a kezében ehhez? Köszönöm szépen, Bulman úr! Teljes mértékben egyetértek önnel, hogy ez az egyik leglényegesebb dolog, hogy eh, egy felügyeleti szerv ténylegesen rendelkezzen a szükséges információkkal, hogy eh, a kockázatokat felismeri és cselekedjen. Úgy gondolom, hogy a jogalkotás által biztosított keretfeltételek megfelelő lehetőséget biztosítanak számunkra, hogy az információkat a nemzeti felügyeletektől bekérjük, vagy szükség esetben közvetlenül az érintett cégektől, hogy megfelelő képet alkothassunk magunknak. Nem csak arról, hogy hol vannak potenciális stabilitási kockázatok, hanem azt is szeretnék tudni, hogy hogyan árulnak milyen termékeket, hová, és az európai keretben milyen fogyasztókat érinthet ez negatív módon. Itt különféle irányelvekről van szó tehát hogy a mefetről van szó, vagy másokról, ezeket az irányelveket tovább kell építenünk, hogyha átláthatóságot akarunk, hogyha fényt akarunk gyújtani. Azonban uh, úgy vélem, hogy uh, felügyeleti szervként nekünk is fényre van szükségünk, azonban fényre van szüksége a végbefektetőnek, a végfelhasználónak is. Ezen el kell gondolkoznunk, hogy milyen szerkezetben valósítjuk ezt meg. Az információ mennyiség nagyon lényeges. Hát azonban az, hogy sok az információ, ez még nem jelent több fényt a fogyasztónak és számunknak. Az eszmának jó lehetőségei vannak, bár ez a helyzet, el kell mondanom, hogy mindig nehéz lesz. Felügyeleti szervként pontosan a piacon maradni, és tudni, hogy napi rutinban mi történik. Nagyon fontos, hogy az érintettek csoportjával is aktívan együttműködünk. Fontos, hogy aktívan együttműködünk olyanokkal, akik információt tudnak nekünk adni arról, hogy hol jelennek meg kockázatok. Ez pedig ismét a különféle szervek együttműködésétől függ. Nagyon fontos az, hogy az ISAB-vel hogyan működünk együtt. Azonban nagyon fontos, hogy a szereplők együttműködése is pozitív hatással legyen ránk. Right, thank you very much. That's the... Szépen köszönjük. Ez a hivatalos kérdéskörnek a vége. Eh, az előadónk nagyon hatékonyan használta ki az idejét. Van-e még, aki valamit szeretne mondani? Köszönöm szépen, elnök asszony. nagyon figyelmesen hallgattam a válaszokat. Szerintem egy ügyen, ügyes, kompetens személyre van szükségünk, és ön ezt mutatta itt. Azt is bebizonyította, hogy szigorú és erős kezű uh, tud lenni, és uh, amikor ez az ön uh, tehetségétől függ. És amikor itt másra akarjuk kenegetni a dolgokat, akkor ez nem helyes, amikor válság alatt mindenki fején van vaj, akkor mindenkire rá lehet újra mutogatni, hogy nem látta, hogy mi következik. Látom, rossz asszony, az életrajzában, önéletrajzában, hogy kínaiul is jól tud. Mármint, hogy kínai nyelveken emlékszem, hogy Nixon ment Kínába, el Kínába, talán most London megy Párizsba. Thank you. That's, um, very kind. Köszönöm szépen. Nagyon kedves öntől, nem is tudom, hogy mit tud mondjak erről. Talán Eh, egy kínai mondást eh, mondok, amit Teng Xiaoping is nagyon szeretett, tehát hogy mindegy, hogy milyen színű a macska, a lényeg, hogy tudjon egeret fogni. Elnök. Szerettem volna Lénának adni néhány percet, eh, hogy ezt az egészet lezárja. Én az EIFD-vel kapcsolatban tennék fel kérdést a technikai normákról utalt arra, hogy Európának kell előre lépni, és aztán mindenkit magával vonni, és a magas szintű normákat elérni. De hát, hogyha a világnak egy kevésbé szabályozott részére megyünk, és ott akarunk valamit próbálni tenni, akkor felmerül a kérdés, hogy ön milyen fajta adottságokat hoz amivel a megfelelő lépéseket tudja talán megtenni. Talán a kínai nyelv segítene ebben. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy sok árfolyam fedezeti alap elköltözötte már Kínába, de hát ez lehet, hogy a jövő kérdése. Nyilvánvalóan a megfelelő normáknak a kialakítása valóban a megfelelő lépés de fontos a globális szabályozó arénában úgy cselekedni, hogy ahol lehet megállapodásra jussunk, közös alapokat találjunk, olyan dolgokat, amelyben mindenki egyetért, és valóban van itt kockázatnak a lehetősége. De az IOSCO-ban, a munkámban, munkám során amikor elkezdtük a világon az árfolyamfedezeti alapoknak a felülvizsgálatát, akkor ez előrevedíti azt, amit az EIFND-ben is teszünk, de ezt nem mindegyik nemzeti hajtóság teszi meg, mert egész egyszerűen nincs meg a jogi eszközük hozzá, de e, így be tudjuk vonni az amerikaiakat, az ázsiai piacot, és így ezt meg tudjuk mutatni, hogy amikor egyetértünk abban, hogy mit, mi is történik, akkor Európa vezető szerepet játszhat abban, hogy közös képet alakítsunk ki, és nem csak számunkra, hanem a világ többi részére is, hogy kísérjenek bennünket ezen az úton. Elnök, köszönöm szépen. Most akkor többé-kevésbé a végére jutottunk, de talán Verénának még biztosítjuk egy percet arra, hogy összefoglalja azt, amit hallottunk. Köszönöm szépen, Sharon. A kérdések igazán átfogóak voltak, ezért köszönöm őket. Tehát nagyon sokat nem akarnék mondani, csak esmételném, hogy hogy Európa számára ez egy fantasztikus lehetőség, és hogyha lehetővé teszik számára, hogy, számomra, hogy én ennek eh, részese lehessek, akkor ez nagyszerű alkalom számára, és eh, előre várom, hogy együttműködhetünk eh, majd. És hogyha valamit nem mondtam volna el, vagy szeretnének tovább beszélni egy itt felvetett témáról, akkor nyugodtan forduljanak hozzám és remélem, hogy az elkövetkezendő hetekben majd tudunk együttműködni. Köszönöm. Right, thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Akkor pár perc szünetet tartunk, és utána áttérünk a következő jelöltre.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 Right, if you could resume your... Kérem szépen foglaljanak helyet. Nos, akkor jön a második kör. Nagyon örülök, hogy itt üdvözölhetjük Carlos Montalvot, aki az Európai Biztosítás és Foglalkoztatói Nyugdíjhatóság ügyvezető igazgatói posztjára kiválasztott jelölt. Ismerik, a, hogy hogyan dolgozunk. öt perces bevezető utána jönnek a hozzászólások. Tehát eh, épp ezért nem is akarom eh, tovább eh, szaporítani a szót, és Kálosznak megadom a szót. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, nagyon köszönöm, hogy meghívtak. Tényleg megszíszeltetés, hogy ön, én itt beszélhetek hogy hogy tudok az európai építkezés folyamatához hozzájárulni. Az EIOPA ról kapcsolatban úgy látom, hogy fantasztikus lehetség, lehetőség nyílik meg, hogy az európai felügyelet területén előre lépjünk. Hogy is látom az EUPÁT. Egy új európai független hatóságként látunk, valóban új, és nyilvánvaló, hogy a korábbi bizottságok elérték a határukat. A válság megmutatta, hogy ez nem elegendő, tehát valami újra van szükség. Ennek európainak kell lenni, egy olyan platformnak, amely valós európai felügyeletet biztosít. Ezen kívül biztosítani kell hogy az egységes Európát valósítjuk meg vele. Nyilvánvalóan függetlennek kell lenni eh, pénzügyi, technikai és politikai szempontból is. Nos, hogy lehet pénzügyi függetlenséget elérni? Nyilvánvalóan pénzügyi eszközökre van szükség, nyilvánvalóan ennek megvannak a korlátait a tagállamoktól, az Európai Bizottságtól, stb. Épp ezért továbbra is független költségvetést akarunk majd. Függetlennek kell lennünk technikai szempontból, és az Európai Parlament ezt biztosítja. Ugyanis a rendelettervezet korábbi változatai szerint szerint volt lehetőség, hogy az Európai Bizottság egyoldalan kivételes esetekben megváltoztatja a szabályozó kereteket. Most pedig világos a folyamat, minden félnek megvan a joga. És e, itt e, átláthatóságot és egyensúlyt kell e, elérni. Politikai szempontból is függetlensnek kell lennünk, és a válságban ez különösen fontos, mert hogyha nincsen politikai függetlenség, akkor a felügyelők nem tudják a munkájukat elvégezni. Hogyha pedig ez a helyzet, akkor nem tudunk előrelépni. Ugyanakkor a függetlenség csak akkor történhet meg, hogyha elszámoltathatók lehetünk, ezt mi akarjuk. A másik pedig az átláthatóság. Átláthatók vagyunk, és továbbra is annak kell maradnunk. Említettem, eh, hogy európai független hatóságról van szó. Tehát valóban e hatóság nem pedig a felügyelőknek a klubja. Miért hatóság? Azért, mert megvan a hatásköre, a feladatköre, és eh, ezeket fel is fogja használni. Végül pedig nem eh, utolsó sorban a biztosítással és a foglalkoztató nyugdíjjal foglalkozik nem csak gazdasági szempontból fontos a munkák, hanem társadalmi szempontból is. Nyilvánvalóan mivel biztosítással és foglalkoztatói nyugdíjjal foglalkozik, nagyon fontos, hogy a határokon is együtt tudjon működni, és egy a közös, a vegyes bizottság is ezt biztosítja. Több prioritásunk van. Az első a, a fogyasztóvédelem. A felügyelőnek ez fontos. És nyilvánvalóan a az első ember, akit felvettem eh, az EIOPA számára, az a pénzügyi innovációnak eh, vezető eh, szerepe, vezető személyisége volt. Tehát olyan embereket próbálunk felvenni az iparból, aki tudja, hogy mi történik és mi lesz a jövő. Ez nagyon fontos. Aztán az egységes szabálykönyv. Én Dölárosszier úr alá tartoztam, amikor ezt a folyamatot elkezdték, és elmondtam neki, hogy számomra a legfontosabb és legambiciózusabb javaslat ez az egységes e, szabálykönyv volt. És ő is egyetértett velem. Talán ez a leg, nem a legvonzóbb aspektus, de hogyha egységes piacot akarunk, akkor egységes szabályokra is van szó. Harmonizációra, következtetésekre. Nos, a hatékony európai felügyelet. Nyilvánvalóan a felügyelőknek megvannak a korlátaik, és az Európai Parlament is világos hatásköröket akar, és mi ezt a testületet valóban hatékony testületé akarjuk kialakítani. Hiszen a szabályozás és a felügyelet a, valár, a piac valóságának kell, hogy megfeleljen és a mikro és a makro szint között is hatékony kapcsolatnak kell lenni. Tájékoztatást kell kapnunk, és nekünk is tájékoztatni kell különben egyszerűen nem fog működni. Végül, de nem utolsó sorban, a, a különböző európai intézményeket is technikai tájékoztatni kell. Nos, európai profilra van szükség. Én Madridban születtem, Frankfurtban éltem, én európai angolt beszélek, és nyilvánvalóan európai orientációm van és ambícióm. Ezt láthatják az önéletrajzomban is. A tapasztalatom eh, tíz évig különböző eh, projektekben van, eh, de az esszásznak és a, a felállításában, és a válság alatt, ahol nagyon sok tanulságot vonhattunk le. Amikor Oscar Vált azt mondja, hogy a tapasztalat az a közös hibáknak a tapasztalata. Én magam is elkövettem hibákat, de ezeket figyelembe veszem majd. Nos, a változtatás kívánalma, óhaja. Nos, láttam, hogy mi történt a múltban, hát akkor hogy ne lehetnék ambiciózus. Épp ezért akarom kihasználni ezt az alkalmat. Végül pedig, de nem utolsósorban a függetlenség kérdése. Tehát én tudom az EU, ezt tudom az Európa számára biztosítani, és én a, a munkámat, a motivációmat tudom önöknek felajánlani. Köszönöm szépen. Most jönnek a kérdések. Az első jean -Paul-tól. Köszönöm szépen, elnök asszony, szeretettel üdvözlöm önt. Nagy érdeklődéssel hallgattam, amit mondott, és kielégítő, amit mondott, és mutatja, hogy európai ambíciója van az új ügynökség vezetésére. A kérdésem az, hogy mivel a régi rendszert ismeri, ehhez hasonlítva kérem nevezze meg, hogy milyen új eszközöket tud az önprojekte megvalósításához bevetni. Elnézést. Köszönöm szépen a kérdést. Angolul besz- válaszolnék. Köszönöm szépen ezt a kérdést. Valóban. Én a SEOPS-nak tagja voltam, és épp azért, mert láttam a korlátait, ezért látom, hogy mik a különbségek. Az első hogy egészen más jogi struktúrája van. Ez egy európai eh, hatóság, amelynek új hatásköre van, és ezeket a hatás, ezt a hatáskört fel kell használni. A másik különbség az, hogy hogyan tekintik. Erre kiváló pérgyen Három héttel ezelőtt az Európai Bizottsággal és a felügyelőkkel az Egyesült Államokba mentünk, az NASZ-vel és a szövetségi biztosító hivatallal is találkoztunk. Láttam akkor, hogy ez egy klub, és nincsen hatalma. Amikor az FIO-val találkoztunk, akkor azt is láttam, hogy mi elől járunk, és nekik követni kell bennünket a biztosítás területén. Tehát már akkor is én megértettem, hogy mi a jó utat választottuk. Amikor a választozásról van szó, tehát hogy ezt valóban megtörténjen, ahhoz az a fontos, hogy nem csak egy jogi hatóság legyünk, hanem erkölcsi hatóság is. Delár Rozier úr is azt mondta néhány hete, hogy ha azt akarjuk, hogy jogi hatóság legyünk, és ezt fel akarjuk valóban használni, akkor elsősorban erkölcsi hatóságnak kell lennünk. Nagyon fontos munka folyik most az Európai Bizottságban, e, a hosszú távú e, életbiztosítás. Mi e, az ezt az gondolatot az Európában szeretnénk bevezetni. Tehát így látom a nagy változásokat, nagy lehetőségek, és, és ezeket meg is fogjuk valósítani. Köszönöm szépen. Udo. Köszönöm szépen, Montalvo úr, szeretettel üdvözöljük Önt. Olyan kérdésem lenne, ami a biztosítási piacnak a jellegére vonatkozik. Ez inkább hosszú távú befektetések piacának tekintendő, amely adott esetben a rövid távú ingadozásokat is képes kiegyenlíteni. Azonban úgy az a benyomásom, hogy egyre hektikusabbá, gyorsabbá válik ez a terület is, és egyre inkább alkalmazkodik a rövid távú befektetők igényeihez, például az árfolyam fedezeti alapok viselkedéséhez, felelőssége-e a szabályozásnak és a felügyeletnek az, hogy hogy felelősséget vállaljon a múlt ezzel kapcsolatos hibáiért. Mik azok a hibák, amiket elfögettünk, és az EIOPAN hogyan fog tudni hozzájárulni ahhoz, hogy a hosszú távú befektetők megfelelően viselkedjenek hosszú távú befektetőként, és nem a hedge fondok játékszereiként? Köszönöm szépen a kérdését, angolul válaszolni. Insurance. A biztosítás lényeg az, hogy hosszú távú perspektívát adjon. Ez a lényege. És szociális szerepe is van, nem csak gazdasági. Természetesen el vagyunk kötelezve. Dolgozunk a dolgon, hogyha mondhatom így, személyes alapon. Természetesen én is biztosítással élek, hogy a saját jövőmet biztosítsam. De most a megjegyzései teljes mértékben egyetértek az első megjegyzésével, gyorsítani kell, és a válságból én azt tanultam meg, és megvolt a lehetőségem, hogy ezt megtanuljam, hiszen Trisé úrral hoztuk létre az élszápét. Tehát más volt ez a válság, mint a 20 évvel korábbi. Gyors válaszra van szükségünk. Van egy hosszú távú gondolkodás, van egy középtávú, de a válság esetén nagyon rövid távon kell dönteni. És a második tanulság az az, hogy a válságban győztesek és vesztesek voltak. Valaki abból profitált, hogy emberek és cégek vesztettek. Ezt pedig nem fogadhatjuk el. A harmadik pedig az, hogy globális mértékben kell gondolkodnunk. Nem tudjuk, hogy a világ más részeiben mi történik. Hiszen a felügyeletek nem működnek együtt. A csoportok közötti tranzakciókat így pedig nagyon nehéz megnézni. A felügyelők között nem volt elég bizalom. Tehát nem volt elég információcsere, és nem bíztak a kollégákban a felügyelők. Ez pedig nem egészséges válságmenedzselés. Természetesen csak is az együttműködésre tudjuk garantálni a sikert. A politikai függetlenség is akadályozhatja a dolgok megoldását. Egy erős európai felügyelet tud csak sikeresen fellépni. Kis lépésekkel kell haladnunk, és ezek óriási eredménye járhatnak, meg mindig lesznek válságok. A mi felelősségünk pedig az, hogy a hatásokat csökkentsük, és minél hamarabb lépünk, annál jobb, hiszen ez így hatékonyabb és olcsóbb is. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Szilvi. Bonjour, Monsieur Montaldo. Euh, nous sommes heureux de vous revoir. Köszönöm szépen. Montaldo úr, jó, hogy újra láthatjuk itt. Egy politikai jellegű kérdést tennék fel, amely az ön saját személyén talán túlmutat. Én a, a felügyeleti szervekkel kapcsolatos jogszabálycsomag jelentéstevői közé tartoztam. Európának egy új felügyeleti rendszert szerettünk volna a kezébe adni, ami a válság előtti időszak és a válság utáni időszak között egy jelentős különbséget teremt. Foglalkoztunk eh, a felügyeletek elnökének személyével, és ott hangoztattam, hogy nem szeretnénk mindig ugyanazokat az embereket látni, akik korábban is ezen a területen működtek. Talán ez igazságtalan, talán az ő munkájuknak, eddig eredményeiknek a nem elismerése, de úgy gondolom, hogy a politika bizonyos esetekben világos döntéseket követel meg, és néha ezek a döntések kemények. Éppen ezért most meg tud minket győzni arról, hogy amikor én szembe kell, hogy nézzek a választóimmal, és akik, akik ugye bőrükön érezték a válságot, és elvesztették az állásaikat, Nos, hogy tudjuk, hogy tudunk a választóink szemébe nézni, és azt mondani, hogy megváltoztattuk a dolgokat, miközben ugyanazok az emberek ülnek a hivatalokban. Tehát tudunk így eredményt elérni, hogyha egy integráns rendszer van, amit megteremtettünk, ugyanakkor Ugyanakkor, akik korábban Frankfurtban működtek, azok jó munkát végeztek, de hát az egy másik világ volt, éppen ezért kérem, hogy adjon egy érvet a kezembe, amit a, hangoztathatok a választóim előtt, és nem kell, hogy olyan dolgot mondjak nekik, amit nem szeretnének hallani. De hát azt gondolom, hogy ilyen válságos időkben oda kell figyelnünk erre, az érzékenységre is. Hogyan értékeli a saját eddigi munkáját, ahogy hangoztattam, nyilván erős, meggyőző érvekre van szükségünk. Köszönöm a kérdést. Nagyon szépen köszönöm. Úgy gondolom, hogy ez egy eh, nagyon eh, igaz megjegyzés. Két arca volt a dolognak. A múltban és a jelenben, és most látjuk a változást. Az Európai Parlament elé terjesztettünk az IOPA nevében eh, bizonyos javaslatokat, hiszen új rendszert szerettünk volna. Először is egy független költségvetési sort, Másodszorban eh, azt szerettük volna, hogy az EU rezsimből kikerüljön a vezetőség megválasztása, és hogy egy megfelelő felügyelő testület álljon össze. Technikai alapon eh, szeretnénk egy egységes szabálykönyvet létrehozni, amely segítségével eh, technikai normákat alapíthatunk meg. Ötöt sorban pedig elnézést ne legyenek jogi akadályok. Tehát például, ami a bizalmasságot illeti. Mi információkat gyűjtünk, és ez természetesen egy bizalmi kérdés. Nézzük meg most a jelentés a jövőt. Jövő héten lesz egy igazgató tanácsi ülés, és az igazgató tanácsi ülésen jelezzük majd azt, hogy nem csak európai, hanem globális szinten mi akarunk a globális referencia lenni. Az a példa, amit említettem erről, tehát a hosszú távú életbiztosítási garanciák tekintetében, az IOPA nál dolgozó munkatársak velem Frankfurtban fogják ezeknek a garanciáknak a lényegét kidolgozni. Nagyon fontos az, hogy a felügyelők saját kezdeményezésre is gond, kezdeményezőket tegyeknek. Az Iopában pedig ezt szeretnénk. Egy kicsit a prezentációról is. Van egy teljesen új logónk. Szeretnénk az üzenetet is megváltoztatni az új logóval. Végül, de nem utolsó sorban, és úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, igen, a Sziopszban és az Iopában. Voltam, és az Iopában szeretnék lenni. De így eh, nagyon fontos az, hogy eh, valaki független legyen, tehát amíg a spanyol hatóságnál dolgoztam, pedig nyilvánvalóan nem voltam független az országtól. És eh, garantálnunk kell, hogy az IOPA európai szervezet legyen. Szeretném majd bemutatni, hogy ez így is lesz változást akarok elérni, és szorgalmazni is fogom a változást. Yes, okay. Igen. Hogy őszinte legyek, hagyja a logót. Ne foglalkozzon vele. Um, right, the next question. A következő kérdés Vikié. Köszönöm. Az új európai hatóság vezetőjeként valószínűleg foglalkozni fog fogyasztói kérdésekkel, védelemmel is. Szeretem volna egy olyan kérdést feltenni, amely tényleg bosszantja a fogyasztókat pillanatnyilag a biztosítási és a nyugdíjpiacon, az az Európai Bíróság döntése, hogy a nőkre és a férfiakra különböző összegek vonatkozhatnak, és például a gépjármű biztosítás költségei, és így tovább. Tehát ezeknek a dolgoknak nagy kihatása lesz a nyugdíjakra, tehát a férfiak igazából kevesebbet fognak kapni. És ez nagyon alapvető változás. Alapvető változás ez az eddigi biztosítási és nyugdíj gyakorlatban, hiszen a társadalom eh, különféle csoportjait külön mércével mérik. A jövő év végéig van mozgásterünk, hogy gondolkozzunk a dolgon. És a jogalkotók pedig eh, megpróbálják megtenni azt, ami részükről megtehető. Gondolja, hogy eh, a fogyasztót ez pozitívan vagy negatívan érinti? És milyen tanácsokat tudna szakértőként itt adni? Köszönöm szépen a kérdést. Olyan rendszerünk van, amelynek az alapja a diszkrimináció mentesség. Ez egy elfogadott elem, és ez a legfontosabb elem. Van egy derogáció a biztosítás területén és a munkahelyi nyugdíj tekintetén de technikai szempontból ez a derogáció értelmes. De a való életben a technikai elemek mögött is vannak dolgok, amelyek a, befo- a döntéseket befolyásolják. És nem az én feladatom az, hogy a bíróság döntése most jó vagy rossz. Az én feladatom az az, hogy védjük a fogyasztókat. Hogyan védhetjük a fogyasztókat? Nem úgy, hogy ezt megváltoztatjuk, hiszen technikailag vannak olyan elemek, amelyek helyesek. Tehát tartsuk meg a derogációt, de szociális szempontok is vannak. És ezek alapján miért tartsuk fenn a derogációt? Nézzük meg a hatását. Teljes mértékben igaza van. Óriási kihatása lesz. Másodszorban nézzük meg, hogy a cégek hogyan fogják ezt alkalmazni. Technikai alapon és más elemek figyelembevételével. Garantálnunk kell, azt is, hogy eh, ne csak az árak emelkedjenek. Különben rajtunk csattan az ostor fogyasztókon. De nézzük meg gyakorlatban, hogy a termékek árazása hogy történik. Ezt megnézhetjük, eh, értesíthetjük az európai intézményeket, önöket, és így több információnk, több elem lesz, amit figyelembe lehet venni. De igazából az Európai Bíróság döntését soha nem vonnám kétségbe. Köszönöm. Sven. Eh, Üdvözöljük itt Montalvo úr a körünkben. Angolul szeretném folytatni. És akkor nem kell a furcsa nyelvünkön eh, megérteni engem. Ugye Frankfurtban él, nem feltétlenül kell ezt megtanulnia ott, mert ott néha én sem nagyon értem mindig, hogy mit mondanak. Äh, Nos, eh, Sean Burgerként azonos kell, hogy legyen a véleményed velem, kedves Burkhardt. A parlament erős álláspontot képviselt az EFSA-kkal kapcsolatban, és a biztosítási piacon nagyon sok rossz gyakorlatot láttam, ezért a kérdésem az, hogy hogy akarja intézményesíteni ezt a funkciót a hatósággal, és nyilvánvalóan üdvözlöm az innovatív termékeknek a beszerzését, persze ez a problémának csak egy kis része. Épp ezért szeretném pontosan tudni, hogy milyen fajta intézményi elrendezést akar azért, hogy a fogyasztóvédelemnek valóban fontos szerepet biztosítson az intézménynek a mindennapi működésében. Nagyon szépen köszönöm. Már a bevezetőmben beszéltem arról, hogy a fogyasztóvédelem az mindig a legfontosabb kérdés. Nos, nézzük. Épp ezért már át is alakítottuk a Fogyasztóvédelmi és Innovációs Bizottságot. Jelenleg három ember foglalkozik ezzel a kérdéssel, és nem csak rövid távú célokért, hanem egy hosszú távú munkaprogramért is. Például Párizsban találkozunk holnap. Aktív szerepet kell játszanunk a fogyasztóvédelemben, ezt pedig a vegyes bizottság körében, ugyanis a fogyasztók azok a biztosításhoz, aztán a bankokhoz fordulnak, stb. És ezért nagyon fontos, hogy itt mi biztos, minőséget biztosítsunk. A másik kérdés a pénzügyi tanulás. A, le, a bevált gyakorlatokat gyűjtjük össze. Persze ennek a tanulásnak mindig megvan a határa, megpróbáljuk majd, hogy a tőlünk telhetőt megtegyünk. A harmadik pedig a képzési standardok, normák. Ez a rendeletben is benne van. Mi megfelelő követelményeket akarunk ö, ö, megvalósítani. Aztán a tájékoztatás ah, ugyanis a megfelelő információra van szükség ahhoz, hogy dünteséghez hozhassunk. Nos, Miért fontos ez a tájékoztatás? Azért, mert nagyon fontos, hogy végül elérjük a terméknek a likviditását, tehát egy olyan termék legyen, amitől valóban meg tudunk szám, szabadulni, amikor szükség van a pénzre. A válságból tanultunk. Amit nem értünk, azt nem szabad megpróbálni. Én azt szeretném elérni, hogy senki se értékesítsen olyan dolgot, amit saját maguk sem vennének meg. Ez ugyanis nagyon fontos. Tehát a részünkről megvan az elkötelezettség, és valóban foglalkozni akarunk ezzel a kérdéssel, és kezdeményezni is akarunk. Köszönöm. Köszönöm az elköztezelettség szavazik, de én az intézményesről kérdeztem, tehát hogy hány emberrel, milyen költségvetéssel fog dolgozni, és hogy tudja megvalósítani a kérdéseket. Elnézést. Először is, ahogy mondtam, teljesen átalakítottuk a régi Fogyasztóvédelmi Bizottság, amelynek a hatásköre sokkal kisebb volt. Egy új pénzügyi innovációs és fogyasztóvédelmi bizottságot hoztunk létre, amelyben van egy munkacsoport is, amely a pénzügyi stabilitást is biztosítja. Eddig hárman foglalkoznak ezzel a területtel, hogyha figyelembe vesszük, hogy 37 munkatársunk van, akkor már majdnem 10%-ot jelent ez még nem ideális, de hát egyelőre a forrásaink korlátozottak, és ezzel kell megvalósítani, és lesz még egy személy, aki idén foglalkozik a, a, a fogyasztói trendekkel, a pénzügyi oktatással. A forrás kirendelést illetően nem tudok most pontos számokat adni, mert a költségvetésben a különböző területeket, a működési költségeket, stb. stb. vettük figyelembe. Ami fontos az, hogy nem csak, hogy egységes struktúra van, hanem egy hosszú távú munkatervet akarunk elérni. Mivel ez hosszú távú, ezért lehet, hogy akkor azt mondanák, hogy nem lehet az eredményeket gyorsan látni. Köszönöm. Elmondja az elnök. Gebhardt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen Montalvo úr a bevezető szavait. Három kérdésem lenne, amik engem érdekelnek. Nagyon nagy különbségek vannak, ami a biztosítási vállalkozások méretét illeti itt Európában az érdekelne engem, hogy hogyan képzelje el a hatékony felügyeletet a kisebb és közepes méretű biztosítókkal kapcsolatban, akiknek az a nagy aggodalmuk, hogy milyenek lesznek a jövőbeli fejlemények. Nem utolsó sorban a Insolvency 2 szabályozásra való tekintettel a második kérdésem, meg kellene, hogy erősítse itt a bizottság előtt azt, hogy az új munkatársait üdvözölve, új kinevezett ügyvezető igazgatóként, mit mondana ebben az első beszédben a munkatársainak, mi lenne az útra való, amit a munkatársainak elmond első felszólalásában. A harmadik dolog pedig azt mondja, hogy nem szeretne nem szeretné, hogyha, hogyha politika befolyásolná a szakmai munkát. Hogyan képzeli el a parlamenttel való együttműködést? Köszönöm. Sorry. Sajnálom. Köszönöm a kérdést. Most kezdjük a KKV-kkel. Igen, vannak agályok, értem. A KKV-k aggódnak, mert a Szolvencia kettő nagy változás jelent majd nekik. Kockázatot és lehetőségeket is. Azonban garantálnunk kell, hogy megmutassuk nekik, hogy igenis ebben a keretben és ebben a rendszerben előnyök is vannak. Azok, akik ismernek, tudják, hogy szeretem a konkrét példákat, és itt a KKV-ket emelném ki. És szerettem a könyveket, és ismerek egy kis könyvesboltot. A könyvesbolt tulajdonosa ismeri az ízlésemet, és hozzáadott értéket képvisel, hogyha elmegyek a könyvesboltba, és tudja, hogy mit szeretek? Az Amazon soha nem fogja nekem megadni ezt a lehetőséget. A kis és közép méretű biztosítók ismerik az ügyfeleik ízlését, szokását, és valószínűleg a jövőben is így fognak cselekedni. Garantálnunk kell, és ez nagyon fontos, amikor a szolvencia kettőről van szó, hogy ne legyen túl bonyolult. Hogyha megnézzük az összefoglalást, és most igazából csak ezzel foglalkozunk, akkor azt hangsúlyozzuk, hogy túl bonyolult, túl összetett. Egy sokkal egyszerűbb rendszert szeretnék, hiszen nagyon fontos. A Szolvencia 2 például egy ilyen rendszer. Nagyon jó a KKV-knak is. Tehát most ne teremtsünk mesterséges akadályokat. Ami pedig eh, a vezérelveinket illeti. Független embereknek kell lenni, jóknak kell lenni a munkatársainknak technikailag, műszakilag, elkötelezettnek kell lenniük, és mind a három feltétellel rendelkezniük kell, és hogyha rendelkeznek a munkatársaink ezzel, akkor jó csapat leszünk. Végül, de nem utolsó sorban. A biztosítás és a nyugdíj nagyon bonyolult dolog annyi új dolog jön, hogy lassan elvesztem a műszaki hátteremet, szakmai hátteremet. De mi mit tehetünk? Az IOPA vezetője részt fog venni a meghallgatásokon, és hogyha például foglalkoznak a, a nyugdíjrendszerrel, például a pénzügyi jelentésekkel, akkor itt lesz az IOPA vezetője, hiszen eh, az átláthatóság az egyik alapelvünk, és így szeretnénk az Európai Parlamenttel együttműködni. Említenék egy példát. Tehát nézzük meg a nyugdíjakról szóló zöld könyvet. Vannak olyan országok, amelyek eh, ezzel komolyabban foglalkoznak, mások nem. Tehát ez a nyugdíj nyomon követő rendszer. Az IOPA nyilván foglalkozik ezzel, és nyilván egy összkép alakul ki az IOPA-nál erről a nyugdíjnyomonkövetési rendszerről. Köszönöm. Na szépen köszönöm. Pablótól elnézést kérek, hiszen az én hibám az, hogy tévesztettem. Lisa Ferreira teszi fel a következő kérdést. Angolul fogok beszélni, hogy ne legyen félreértés. Uh, the first one is about... Az első kérdésem a függetlenségre vonatkozik. Az új eh, hatóságnak garantálnia kell a függetlenséget. Tehát itt kemény nemzeti érdekeket is védenie kell. Olyan rendeleteket kell majd gyakorlatba átültetni, amelyeknél problémák is felmerülhetnek, és hogyan eh, garantálja azt, hogy önök tényleg az európai érdekek európai magyarázói lesznek. A második kérdésem pedig eh, a üzletek különféle területére vonatkozik. Természetesen mesterségesen eh, osztjuk fel ezt a piacot bankügyletekre, biztosítókra és nyugdíjbiztosítókra. Azonban amikor a kockázat megjelenik, akkor mind a három ágazatot érinti. Kérdésem az lenne, hogy hogyan garantálhatja azt, hogy a többi felügyeleti szervel is hatékonyan és biztonságosan együttműködik, úgyhogy védje a rendszert és védje a fogyasztókat. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm a kérdést. Most a függetlenséggel kezdeném. Elmondtam, hogy független kell lennünk technikailag, politikailag, és függetlenek kell lennünk a ipartól, a gazdaságtól, a nemzeti hatóságoktól és a kormányzatoktól is. Ez nagyon fontos. Hogyan lehet ezt garantálni? Elsősorban a munkánk minőségével, másodszorban a jogi keretfeltétellel, ez pedig minnyájunk munkájának eredménye. Ez mutatja, hogy függetlenek lehetünk. Ezen kívül szükségünk van egy erkölcsi tekintére is. Számos esetben mondom, hogy ez nem feltétlenül csak az IOPA kérdése, hanem ez természetesen európai és nemzeti kérdés is, hogy hogyan lehetünk függetlenek. Ez az első dolog. Tehát világosan kell fogalmaznunk, függetlenül. Vannak bizonyos forrásaink, ezeket a forrásainkat kihelyezhetjük, és nagyon sok függőségünk volt például korábban, amikor a régi világban dolgoztunk. Tehát például már nincsen 17 külön ügynökségünk. Van egy állandó csapatunk, amely elkötelezett a függetlenség mellett és Európa mellett. Ami pedig a bankok, biztosítók és nyugdíjbiztosítók összefüggéseit illeti, nem volt mindig kristálytiszta, hogy a biztosító ügyletekre is megfelelő szakismerettel kell tekintenünk. Nyilvánvalóvá vált ez az elmúlt pénzügyi válságban is, hiszen korábban igazából csak az európai központnak elküldtük a különféle ágazatok, ennek a három ágazatnak a adatait, és utána pedig ki kell deríteni, hogy az egyik szektornál, az egyik ágazatnál meglévő kockázat hogyan hathat ki közép, rövid és hosszú távon a többi elemekre. Ez pedig ismét együttműködést követel a jogalkotó és a felügyeleti szervek között. Nekünk minnyáján garantálnunk kell, hogy a jövőben nem élnek vissza. És ez ismét a jogalkotó szerepe, hogy teljesen tiszta, világos szabályokat hozzon létre. Köszönöm. Uh, thank you. Köszönöm szépen. Rolf. Okay. Sorry. Senyor Montalvo, uh, you have... Montalvo úr. Hosszabb ideje dolgozott a SEIOPS-nál, és nem csak a szervezet változik, és alakul át jó vá ami egy új szervezet lenne, hanem az ön szerepe is meg fog változni ezzel. Bizonyos mértékig a sok nemzeti szabályozónak a munkatársa volt eddig, a barátja is, most azonban föléjük fog emelkedni, és gyakorlatilag vitába is keveredhet, nézeteltérésbe is keveredhet a nemzeti felügyeleti szervezetekkel. Tehát az szerepe a moderáció lesz, és a döntés a különböző egymásnak feszülő érdekek között. Ez lenne tehát a feladata. A kérdésem az lenne, hogy hogyan fog belenőni ebbe az új szerepkörbe, és hogyan képzeli el megszerezni azoknak az elismerését, akik eddig úgymond egyenrangúnak tekintették magukat önnel. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdést. Valóban új szerep ez. És új módon is kell látni. Tehát több hatalomra van szükség. Ennek meg lesz a világos alapja. A múltban volt a, a nemzeti érdek, amely ellentmondott az általános érdeknek. Épp ezért nagyon fontos, hogy most az európai inter- érdek mindig fontosabb lesz, mint a nemzeti. Ezt hogy lehet eh, ezt megtenni. Ügyvédként, jogászként mondom azt, hogy világos folyamatokra van szükség, amikor közbelépünk, amikor közvetítés lesz kötelező akkor jogi szempontból kristálytisztának kell lenni a folyamatnak, mert különben akadályok lesznek, hogy megoldjuk a, a konfliktust. Mindenesetre, tehát mint mondtam, az európai szempont mindig fontosabb a nemzetinél és az én feladatom az, hogy ez mind áttekinthető módon történjen. Én minden érdekelt féldel átlátható módon működök. Néha be kéne fognom a számot ugyan, de amit teszek, azt mindig világos, áttekinthető módon teszem meg. És ez fontos módja annak, hogy amikor az ember döntést hoz, akkor lássák, hogy nem ö, ö, kedvezőbben ö, folyamodik egy másik félhez, mint egy másikhoz. Tehát, hogy attól, hogy nagy vagy kis cégről van szó, ez nem befolyásolja. De hogyha az általános európai érdeket képviselő, akkor ezt meg fogják látni. És biztos vagyok benne, hogy ez meg fog történni, és amikor a, és elismerik a tagok, mert látják, hogy én ezt a feladatot el tudom látni. Elnök, köszönöm szépen, Pablo most jön. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Montávó úr, köszönöm, hogy megjelent itt a körünkben. Azt mondanám, ott voltam, hogy a szófabilitás kettő irányelv kidolgozásakor én is jelen voltam, és a kérdésem éppen ezért az lenne, hogy a szófabilitét kettő által támasztott új követelményekkel el tudjuk-e kerülni a jövőbeli válságokat. A második kérdésem pedig az lenne, hogy a jelenlegi japánbeli válságnak milyen hatása van a németországi piacra. Köszönöm szépen a kérdést, de angolul fogok válaszolni. Mint már említettem, sosem leszünk a válságtól 100%-ig biztonságban. Ugyanis gazdasági szempontból nem feltétlenül vagyunk mindig hatékonyak. De a Self Solvency 2 az egy e, jó gazdasági alapra e, épül, és ez enyhíti a lehetséges e, válságokat, sőt elébe is megy kicsit. És ez olcsóbbá teszi és hatékonyabbá. Tehát a Solvency 2 a megfelelő irányba indult el, amikor a ö, ö, válságnak a hatásait enyhíteni kell. És ez nagyon fontos, és ezt láthattuk, és el is ismerik a a, a felek. Nos, a japán válság, és ez is megmutatja, hogy hogyan működünk. E, pénteken megtörtént a, a katasztrófa, és már szombaton kaptunk e-maileket, amelyek megvizsgálták, hogy mire van, minek vannak kitéve az emberek. Mi ezt az információt begyűjtöttük, hogy ott Ázsiában, aztán Európában milyen hatással lehet tehát hogy a, a, a földrengés, a cunami mit fog okozni, aztán a különböző értékpapíroknak a helyzete Japánban, amelyek 6%-ot vesztettek, és többi. Tehát megvizsgáljuk a helyzetet, aztán az európai csoportok részvényeinek az értékeit is megvizsgáljuk, amelyek ott működnek Ázsiában, és európai szempontból épp ezért elmondhatjuk, hogy a hatás nem volt súlyos, tehát az európai biztosítók számára ez nem fog problémát jelenteni. E, ez lokalizált volt japán vállalatok által. Tehát mi most értékeljük ezeket, és hogyha elővenném a BlackBerry-met, akkor látta, most a legaktuálisabb jelentést látnám erről, ezt meg is oszthatnám önökkel és, mint mondtam, a hírek nem rosszak. Sajnos az első aggója az embernek, amikor a japán válságról beszélünk, akkor nem az emberekre gondolunk, hanem az, a biztosításra, és hogy ez milyen hatásoknak van kitéve. De hát ez a munkánk. Tehát garantálom, hogy nyomon követjük, hogy mi történik, és épp ezért nem olyan súlyos a következménye. Elnök, köszönöm szépen, Picse. Köszönöm szépen. Azt vártam, hogy lesz majd egy kristály gömbje, hiszen ha megvizsgáljuk a korábbi hibákat, akkor azt gondoljuk, hogy talán ma már megvannak a válaszok, persze nincsenek. Vannak olyanok, amelyek jó projektek, és remélem, hogy az, amiben én fektettem be, az kiváló lesz. Tehát eh, volt mm, a belső, voltak a belső modellek, akkor a eh, következetes normák, de eh, mindezek ellenére nem hiszem, hogy már elértük ezt, amit kellett. Ott volt a QAIS 5-ös is, stb. Tehát önnek, mint vezetőnek a következetes megközelítést kell biztosítania, tehát hogy a tárgyalóasztalnál mindenki ugyanazt a játszmát játsza. Vannak új jogszabályok, vannak a, a, a biztosítás garancia rendszerek, és a, a közvetítés, a parlamenttel való kemény tárgyalások, ezek mind elhozzák, meghozzák az eredményüket. Tehát a csoport támogatás az segít ebben, tehát a parlamentnek még mindig megvannak az ambíciói, mert olyanokkal akarunk együttműködni, mint ön, akik ezt teljesítik is. Hogy biztosítja azt, hogy az ön testülete ilyen módon működik majd? És a Solvency 2-vel hogy tudja ezt a QIS 5-öst és az egyes szintű dokumentumot megvalósítani. Köszönöm szépen, Skinner úr. Több kérdés is volt. Először is a Solvency 2 valóban jó hírnévnek örvend a nemzetközi szintéren. Ez egész egyszerűen most referencia, és ez annak köszönhető, hogy a szabályozók, a felügyelők, az Európai Parlament, stb. egy nagyon jó rendszert hozott létre lehet, hogy ez annak az eredménye, hogy tíz eh, éve dolgozunk ezen. De a eh, jó az nem jelenti azt, a kiváló nem jelenti azt, hogy tökéletes, tehát ezzel is kell foglalkozni. Eh, ön beszélt a különböző modellekről, és a a felügyelők testületéről. Nos, a régi rendszerhez képest ez egy lényeges változatás. Hisszük, hogy a felügyeletnek fontos szerepe van ez, ez jó kezdeményezés, és ez jó irányítást biztosít. Ugyanakkor szükség van arra, hogy következtessen tezdjük ezt az európai szinten. Tehát mi együttműködünk a szabályozókkal, de nem csak velük, hanem azokkal, akik a mindennapi értékeléssel és előzetes értékeléssel foglalkoznak, mind a felügyelő oldalról, mind a szabályozó oldalról. Nagyon fontos, hogy ez már is megtörténjen. Ezen kívül nagyon fontos, és ez a minőséghez is kapcsolódik, hogy a belső modellek területén képzést folytatunk, és a ezt a modellt, a belső modellt megpróbáljuk a felügyeleti rendszerbe is bevenni, bevinni. Ugyanis nagyon fontos a felügyelők számára, és ez bátorságot igényel, hogy elfogadjanak olyan dolgot, amely máshonnan érkezik. Persze a bankválságot is tanulságként kell figyelembe venni, hiszen különben nem leszünk hitelesek. Nos, a testületnek mi a feladata? A belső modellek validálásában fontos szerepet játszanak a vezető felügyelő keresztül. Nagyon örülök, hogy az EIOPA képviselői teljes jogú tagjai ennek a testületnek. Tehát az ilyenfajta vitákat itt tudják épp ezért létrehozni. Lehet, hogy egy kicsit hosszabban beszélek, mint az öt perc. Én részt vettem az első biztosítási testületben. Ezt most a cdnu nak hívják, és ez volt az első ilyen kollégium nyilvánvalóan nem volt elegendő, de e, nagyon jó, hogy most már látjuk az, ennek megfelelő testületeket. Néhány évvel később, és én még mindig akkor velük működtek, már beszéltünk a kockázatkezelésről, a belső ellenőrzésre, de még az sem volt elegendő. Három évvel ezelőtt még e, információs technológiai eszközeket is bevezettünk, telefonok, amelyeken riaszthatjuk az embereket. Ugyanakkor a valóság azt mutatta, hogy ez sem volt elegendő. Tehát a a kollégiumoknak, a testületeknek az egész rendszerét át kellett dolgozni. Van egy cselekvési terv a válságkezelésre, a felállíthatnak ezek a testületek egy egy válságkezelő keretet. Idén például ezeket a sürgősségi kereteket megvizsgálják. És akkor megvizsgáljuk, hogy például az egyik ilyen testület mennyi ideig, mennyi idő alatt tudta az összes felügyelőt elérni, és akkor, hogy az EOPA hogy koordinálja a munkát, stb. Ezen kívül elegendő forrásokat is biztosítunk ezeknek. Vannak nagy, közepes és kis ilyen testületek, és közös tervezés van mindegyik számára, azt illetve, hogy mit kell teljesíteniük, és de mivel kevés az eszköz, ezt ki kell osztani, de mind a három kategóriára kiosztjuk, és az EIOPA-nak az emberei is már megvizsgálják, hogy mi történik ezekben a működő testületekben. Nagyon fontos, hogy az emberek higgyenek ezekben a kollégiumokban, és a felügyelő bizottságoknak a az ülésein megvizsgáljuk mindig, hogy a minőség hogyan alakul. Április másodikán ez a cselekvési tervet felállítottuk, és valóban meg akarjuk őket változtatni, és majd meglátjuk, hogy hogy működik. Köszönöm. Uh, nagyon szépen köszönöm. És Ildikó kapja most a következő kérdést. Um, Zony, engedje meg, hogy magyarul tegyem fel a kérdésemet, és röviden, mert hogy nagyon kevés az időnk látom montalvo úr hogy ön rendkvül elkötelezett és ambiciózus tervei nagyszerűek ugyanakkor azt is látom hogy az ön területe nagyon szerteágazó nagyon bonyolult is ez a terület. ön emltette a felvezetőjében hogy a korábbi bizottság elérte a hatékony képessége határát ami akár lehetséges is hogy gy történt de itt az új keret a nemzeti szabályok jogszabályok most is eltérőek lehetnek nyitott kérdések eltérő álláspontok lesznek is. hogyan kvánja ezeket a vitás eltérő álláspontokat közelteni és még egy nagyon fontos kérdés a jövőben is lesznek kockázatok hogyan kvánja vagy hogyan fogja látni ezeket a jövőbeli kockázatokat milyen eszközei lesznek arra hogy ezeket a kockázatokat felismerje és kezelje. Nagyon szépen köszönöm a kérdést. Sajnos nem tudom magyarul, hogy kell megköszönni. Elnézést kérek. Meg fogom tanulni a köszönömet magyarul. Igen, utaltam arra, hogy a bizottság elérte a határát. Egy példám is van erre. Néhány éve volt egy hétvége, és eh, nagyon, egy nagyon fontos határokon átnyúló működési csoport döntést kellett, hogy hozzon bementem egész hétvégén az irodámba. Bemegyek szombaton, bemegyek vasárnap, és majd látod az újságban, hogy tényleg ott voltam. Tehát az egyetlen dolog az az volt, hogy a régi bizottság, felügyelő bizottságával megtárgyaltam azt, hogy Európában az IES 35-ös kiértékelés hogyan látjuk. Tehát ez volt a legjobb példa arra, hogy nem az, hogy elértük a határunkat, hanem az, hogy nagyon keményen együttműködtünk. Az új helyzetben sokkal többet lehet tenni, tehát lehet egy vészhelyzet. Felhívhatjuk az igazgatóságot, nem felhívhatjuk, hanem fel is hívjuk, hogyha megismétlődik egy válsághelyzet. A krízis menedzsmentet összehívjuk, és ebben az esetben pedig kész leszünk a döntéseket összehangolni. Tehát most az iOS 35-ről nem levelet fogunk megfogalmazni, hanem összehívjuk a válságstábot. És hogyha elmondja, hogy mit szeretne tenni a válság tekintetében, milyen megoldásai vannak, vagy elképzelései, akkor igazából most több lehetőségünk is van, mint egy levél. Nemzeti szabályok és a minimális harmonizáció egyetértek, éppen ezért mondtam a felszólalásomban, hogy itt igazából az egységes szabálykönyv a megoldás. Hogyha van egy egységes belső piac, miért legyen, ne legyen egységes szabály, rendszer szabálykönyv? Tehát amennyiben itt a biztosítási garanciákról van szó, akkor vannak olyan országok, ahol ezek jól működnek, vannak olyanok, ahol nincsenek, és nem jól működnek, de nagyon fontos az, hogy legyen egy megfelelő garancia. Ezt különben a rendelet is elismeri. Hogyha nincsen minimális harmonizáció, akkor, akkor nem léphetünk tovább. Tehát megvan a minimális és megvan a maximális harmonizáció lehetősége is. Nagyon fontos az, hogy legyen egy egységes szabálykönyv, nagyon fontos az, hogy a jogalkotás tényleg működjön. Ezen kívül, amikor az európai jogszabályok már elérik a mi szintünket, akkor valószínűleg segíteni is tudunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy több, mint felhasználtuk az időnket. Carlos, hogyha még valamit kifelejtettél, akkor adok még egy percet, hogy elmondd azt, amit kifelejtettél. Köszönöm szépen. Nagyon sok kérdés volt. És valószínűleg, hogy ha ezeket hallottam volna, akkor igazából csak a mazsolákat szedtem volna ki. Konkrét dolgokat hallottam a biztosítás területéről, a nyugdíjak területéről, és hogyha bárkinek bármilyen problémája, kérdése van, hívjon fel, megadom a telefonszámomat. Tehát az IOPA nagyon bonyolult ügyletekkel foglalkozik, és nagy általánosságban nem is tudok válaszolni, tehát várom a telefonjaikat. Köszönöm. Ez volt a zárszó. Most a második meghallgatás végén egy rövid szünetet tartunk, és utána pedig átérjük a következő jelöltre. Akkor most uh, foglaljunk helyet. Okay, Igen, tudom. Kemény munka számunkra, de a kaszinózást kérném most befejezni. Köszönöm szépen! örömömre szolgál, hogy Farkas Ádámot üdvözölhetem, aki az Európai Bankfelügyeleti Hatóság ügyvezető igazgyai, igazgatójának a posztjának a várományosa. Tudjuk, hogy mi a menet, 5 perc van a bevezetésre, utána kérdés, felelek jön, a végén pedig ismét Megadom a szót a képviselőknek eh, egy perces kérdésekre, attól függően, hogy mennyi időnk marad. Tehát most további kommentárok nélkül szeretném Ádámnak átadni a szót. Nagyon szépen köszönöm. Elnök asszony, igen tisztelt bizottsági tagok, hölgyeim és uraim. Szeretném megköszönni a lehetőséget, amit önöktől kaptam, hogy megválaszolhassam eh, kérdéseiket eh, jelöltségemmel kapcsolatban, tehát az Európai Bankfelügyeleti Hatóság ügyvezető igazgatója posztról van szó. Tudjuk, hogy óriási ugrás ez a számunkra összehasonlítva a válság előtti helyzettel, amikor a bankfelügyelet igazából össze aprózódott, töredezett volt a különféle nemzeti államokban. Az európai szinten garantálnunk kell a megfelelő üzleti körülményeket a bankok számára, és pedig eh, az egységes, konzisztens európai szabályok alapján. Szeretnék most néhány prioritást megemlíteni négy területről, ahol véleményem szerint jelentős haladás szükséges az új szabályok értelmében és az EBA új kompetenciái tekintetében. Az egységes szabályok kialakítása érdekében itt két témát említenék meg. Az egyik az új tőke megfelelési szabályok, a CRD 4-nek a megvalósítása, a másik pedig az EBA kulcs szerepét érinti az európai válságmenedzselési keretben. A felügyeleti munkában, tehát a felügyeleti munka gyakorlatában pedig három prioritás területet említenék meg. Az egyik az, hogy a stressz tesztek szavahihető rendszeres lefolytatása garantálva legyen a jövőben, a második az lenne, hogy a határokon átnyúló operációkkal foglaló bankok közös felügyeletére vonatkozna, a harmadik pedig az EBA szerepének növelőse az európai fogyasztóvédelem érdekében. A harmadik területen azt mondanám, hogy ez azt jelenti, hogy a rendszeres kockázat megfigyelést építsük be az európai rendszerbe, ahol két kulcs feladat hárul az EBÁ-ra. Az egyik az, hogy aktívan részt vegyen az európai rendszeres kockázat testület munkájában, a második pedig, eh, hogy azon fáradozzon, hogy eh, a közös bizottságban minél hatékonyabb részt vállaljon annak érdekében, hogy jobb együttműködést eh, érjen el az ágazatokon átnyúló felügyeleti munkában Európában. Az utolsó terület pedig működési lenne, tehát egy új szervezet, egy új hatóság, egy új európai intézmény számára nagyon fontos az, hogy nagyon simán beinduljon a mindennapi munka, és hogy az európai intézmény működését nagyon gyorsan be kell indítani. Egy sokkal részletesebb működési feladat vár ránk, és pedig úgy, hogy rendszeresen, szabályosan eh, megfelelő mennyiségű, minőségű adatokat gyűjtsünk az európai bank szektorból, amely a munkánk szakmai alapját képezni, tehát hogy megfelelő módon elemezhessük az adatokat, hogy a bankrendszer jövőjét, illetve az egyes bankok, egyes intézmények jövőjét megítélhessük. Az Európai Parlament eh, nagyon erős motor volt a jogalkotás talaján, hogy az EBA haladást érjen el ezeken a területeken. Most pedig eh, az új intézmény feladata az, hogy eh, eredményt érjen el. Teljes mértékben el vagyok kötelezve, amellett, hogy az Európai Bankfelügyeleti Hatóság eh, megfeleljen függetlenül új kompetenciáinak. Azon fogok dolgozni, hogy hatékony legyen, hogy teljesítse az európai polgárok képviselőik elvárásait, és a politikusokét is. Az Európai Parlamenttel történő rendszeres konzultáció, és egy három év múlva bekövetkező helyzetértékelés fogja majd megmutatni, hogy az EBA hogyan élt mandátumával. És akkor majd kiderül, hogy hogyan végeztük munkánkat. Az EBA vezetőségével szoros együttműködésben szeretném elérni majd az ígért sikereket. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm. Most jönnek a kérdések. Ez első Zsampóri. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretettel üdvözöljük, Farkas úr. Szeretettel üdvözöljük eh, Farkas úr. Nem leszek eredeti, és elnézést kérek, hogy ö, eh, ugyanazt a kérdést eh, említem, de hát mivel változnak a jelöltek, ezért ezt megtehetem. Az EBA szerepét illetően azt mondta, ö, hogy ö, ö, mik a feladatok, és én szerezném, hogyha jelezné, hogy az ön autoritását hogyan használja fel arra, hogy az ügynökségnek a főigazgatói posztjában ezt megtegye. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a kérdést. Ugye be van kapcsolva a mikrofon. Azt hiszem, úgy fogom biztosítani, hogy ezt a hatóságot tiszteletben tartsák, az új hatáskörre fog épülni. Új szabályok, amelyek meghatározzák, hogy az EBA hogyan működik. Nem akarom most felsorolni ezeket az új hatásköröket, de azért három területet meg kell említeni. Az egyik az, hogy az EBA-nak lesz hatalma arra, hogy szabályozó és végrehajtó standardokat, normákat fogalmazzon be. Elnök asszony, talán nem voltam világos. Én az ön hatóságáról, tehát hatalmáról beszéltem, nem pedig az EBA-ról. Tehát személyesen ön hogyan fog tudni eh, új intézményeket létrehozni. Talán nem volt elég világos, amit mondtam. Elnézést kérek, hogyha félreértettem volna. Tehát azt hiszem, hogy személyes befolyásom eh, az ügyvezető igazgatói poszton lényeges lesz abban, hogy biztosítsam, hogy az EBA a munkáját, az ügyeit magas szakmai szinten végezze, és ne befolyásolja az ipar, az Európai Bizottság, vagy a különböző kormányok, vagy nemzeti hatóságok, vagy különböző intézmények, hanem a mandátumunkat a pénzügyi stabilitás biztosítására fogjuk felhasználni, és csak a szakmai ítéletre alapozzuk a döntéseinket, vagy pedig a különböző szakpolitikai tanácsok kialakításában, a szabályoz, szabályozási normák megállapításánál. Elnök, köszönöm szépen. Eh, eh, köszönöm szépen, jó reggelt kívánok. Örüljük, hogy meghallgathatjuk itt a bizottságban a bankfelügyelet elnöke, illetve ügyvezetőjeként bizonyos minőségekre van itt szükségünk, egy Forma 1-es teljesítményt kell majd nyújtania. Ön lesz gyakorlatilag a motorja ennek a versenyautónak, amit Európai Bankfelügyeletnek nevezünk, és nyilvánvalóan ennek a bankfelügyeletnek egy versenyautóhoz hasonlóan gyorsan is kell majd cselekednie. Négy eh, szempont fontos, nyilván prezentálnia kell a munkaköre keretében, meg kell határozni a prioritásokat, és ki kell alakítania egy víziót is, illetőleg biztosítania kell a szervezet működőképességét Kezdetben azt kell bemutatnia, hogy hogyan fogják lefolytatni a stresszteszteket, és hogyan képesek átszervezni a bankszektort. Itt a bizottsági tagok azért is Irán azért is érdeklődnek, hogy ez a folyamat hogyan fog folyni. Ebben az évben már jelentést is kell majd tennie a felügyelet munkájáról. A kérdésem az lenne, hogy mi fogja ennek a jelentésnek a részét képezni. Nyilvánvalóan van már erről elképzelés, esetleg tervezete, és talán a felügyelet több éves munkaprogramjára vonatkozóan is van már terve. Az lenne a kérdésem, hogy ebben milyen prioritások szerepelnek, hogyha pedig elérkezik megbizatásának a végéhez, akkor egyfajta számadásra is sort kell majd keríteni, hogyan képzeli el a közszektor és a privát szektor közötti a kapcsolatot, és talán azt is bemutathatná nekünk, hogy ön számára mit jelent a függetlenség, és milyen függetlenséget kíván a feladat körében biztosítani. Um, <clears throat> I think... Azt hiszem, három különálló kérdés van. Az első, hogy az EBA első jelentésében mi lesz szerintem. Az EBA szabályzatában világosan kifejtették, hogy az EBA-nak mik a feladatai az európai pénzügyi rendszer szempontjából. Azt hiszem, hogy a munkaprogram és a jelentés a feladatok, a feladatsor köré kell, hogy épüljön. És az EBA sikere és elszámoltathatósága ez szerint ezek alapján e, lesz majd megítélhető. Tehát az ügyvezető igazgatói posztomban a prioritásokat a legfontosabb feladatokat a rendelkezésekből venném, és a tevékenységeket és az EBE e eredményeit ezeknek a prioritásoknak a tükrében mérném meg. A több éves munkaprogramban amelyet az EBA testülete javasolja, és a felügyelő, felügyeleti szerv a, meghatározza az elkövetkező két-három év legfontosabb prioritásait. Hogyha a CIAB négyet et nézzük, akkor láthatjuk, hogy nagy feladat vár a, e, az EBA előtt, és ez több éven át fog folytatódni. Most vitatjuk a fő döntéshozó testületekkel, szakpolitikai testületekkel ezeket a kérdéseket. Tehát a legfontosabb feladatokat felsorolják, felsoroljuk a több éves munkaprogramban. Az én feladatom tehát az ügyvezető igazgató feladata a munkaprogram megvalósítását illetően szintén világosan megfogalmazódik a szabályzatban. Ez egy operatív feladat, tehát, hogy megfelelő számú munkatárs, szakértelem, összehangolás és munkastreamek létrejöjjenek, abból a célból, hogy ezeket a prioritásokat teljesítsük. Az EBA és az ügyvezető igazgató javaslatokat tehet, és ezek a javaslatok szakmai, technikai alapokon történnek, teljes hatástanulmány és elemzés, és az érdekelt felekkel való koordináció után. Köszönöm a függetlenség kérdése. A függetlenség kérdését a mandátumnak. Ez az 50-es cikk. I think, I think, um... Azt hiszem, tehát az ügyvezető igazgató függetlensége azt jelenti, hogy a mindennapi ügyek vezetésében nem fogadhatok el utasításokat az EU intézményektől, az érdekelt felektől, a kormányoktól, a nyomást a magánszektor, az ipar részéről el kell hajtani. Ez azt jelenti, hogy megfelelő forrásokat kell az EBA részére biztosítani, hogy független módon folytathassa tevékenységet. És az ügyvezető igazgatónak nyilvánvalóan igazgatónak ennek hangot kell adni, és megfelelő szinten megfelelő forrásokat kell biztosítatni. Köszönöm szépen, Szilvi. Jó napot kívánok, Farkas úr! Mint ahogy Jean-Paul Gozes is mondta, ismételjük önmagunkat, de legalább ön, az ön képében új arcot látunk el. Itt egy olyan országnak a, az állampolgára, aki nekem nem ismert a költségvetési szintén, de azért a felügyeletben fontos szerepe lehet. Az Európaktummal kapcsolatban van egy kérdésem, ezt a múlt héten fogadta el az Európai Tanács, és ez a versenységi paktumot veszi újra elő, amelyet február 4-én hozták létre egy nyilvánosságra Franciaország és Németország kezdeményezésére. Tehát úgy látszik, hogy szükség van nemzeti mérésekre Eh, ahhoz, hogy a válságból eh, kilábaljunk, tehát a bankokkal kapcsolatban. Hogyan látja az államfők és kormányfőknek az útmutatását eh, olyan országok számára, amelyeknek a bankágazatban problémáik vannak. Nyilvánvalóan itt az EBA-val összehasonlítva, tehát hogy ön készen áll-e arra, hogy az eurózónának a kormány és államfőivel meg, akarja, meg tudja értetni azt, hogy a belső piac keretében bizonyos bankok azok ne csak helyiek lennek, és vannak olyan bankok, amelyeknek a székhelyük egyik államban vannak, de a tevékenységük másik államban. Think... Úgy gondolom, hogy egy nagyon érzékeny és bonyolult kérdést kaptam. Természetesen az EBA elsődleges felelőssége az, hogy az európai pénzügyi rendszert figyelje a bankok szempontjából, hogy a bank szektor stabilan működjön. Tehát ez a legfontosabb mandátumunk. Úgy gondolom, hogy ami a stressztesztekre vonatkozik, illetve az egyik technikailag vitatott elem ezen eh, teszteken belül az, hogy eh, az állam mi költségvetésekben milyen kockázatok vannak, és ebben a bankok hogyan érintettek. Amit eh, személyesen szorgalmaznék az az, hogy a stresszteszteket hitelessé tegyük. A bankok szemében is, hiszen lényeges az, hogy megbízzanak egymásban, és megbízzunk egymásban. Nagyon fontos az, hogy az elemzőket is meggyőzzük, hitelesek legyünk, hiszen nagy szerepünk van abban, hogy a befektetők hogyan látják a bankrendszert, vagy a polgárok hogyan látják a bankrendszert, és a stresszteszteknek hitelesség hitelesnek kell lennünk az állam és kormányfők és a politikusok szemében is, nemzeti és európai szinten is amire összpontosítok, az az, hogy hogyan érhetjük el a hitelességet. Hogy a stresszteszt hogyan felelhet meg feladatainak. Ebben a tekintetben kritikus kérdés az, hogy a potenciális nehézségeket, potenciális stressz, kockázat helyzeteket hogyan kezelünk államkötvények esetében illetve a költségvetési eszközök esetében. Egy technikai vita is zajlik ezen a téren, a lényege pedig az, hogy stressztesznek vessük-e alá az állampapírokat, amelyek a bankoknál vannak. Ez azt jelenteni, hogy a bankokat egy nagyobb soknak tenné ki, amikor költségvetési problémák merülnek fel. Úgy gondolnám ebben a tekintetben, illetve személyesen eh, egy szigorúbb megközelítést szorgalmaznék. Tehát, hogy ezek eh, a papírok, az állam papírok eh, legalább egy része kerüljön a stresszteszt alanyává, vagy pedig a bankok pozíciói között vizsgáljuk meg az anyagokat, hogy legalábbis az elemzők és az érintettek megértsék az ilyen állampapírokból eredő esetleges kockázatokat. Amennyiben visszakerül a dolog a tanács szintjére, az állam és kormányfők szintjére, akkor konzultálni kell az elnökséggel, konzultálni kell az igazgató tanácssal, és ezután úgy gondolom, hogy az EBA-nak megvan az a lehetősége, hogy ezt a dolgot visszajuttassa az érintettekhez, és nem haboznék. Köszönöm szépen. Lajos? Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Nagyon érzékeny kérdést tennék fel, hiszen egy ilyen magas pozíció, egy ügyvezető igazgató pozíció nem csak szakmai, hanem politikai pozíció is. Amikor ebben a parlamentben és máshol is arról vitázunk, hogy ezek az új intézmények, nem csak az EBA, hanem az ESMA és az EIOPA milyen legyen, illetve hogyan alakuljon ki, akkor nagyon sok szó esett egyrészt arról, hogy legyenek egységes összehangolt szabályok, másrészt azért legyen játéktér manőverezésre, a félig független nemzeti felügyeletekkel kapcsolatban. Most azt látjuk, hogy az EBA képes arra, hogy bizonyos kötelező szabályokat vessen ki a nemzeti felügyeletekre, viszont a nemzeti felügyeletek rendelkeznek saját víziókkal is, ezeket pedig nyilván kivetítik majd az EBA-ra is. Ezt már eh, látjuk az igazgató tanács összetételében is. Ki a főnök? Ön a főnök eh, a nemzeti hatóságok felett, vagy a nemzeti hatóságok az ön főnökei? Tudom, hogy nagyon érzékeny az egyensúly, de mindenképpen nagyon jó politikai érzékre is szükség van a kiváló szakmai tapasztalat mellett. Köszönöm szépen a kérdést. Nagyon összetett dologról van szó, és nagyon összetett kapcsolatokra utal. Az EBA és a nemzeti felügyeleti hatóságok között. Igaza van, ha azt mondja, hogy az EBA vezet kettő struktúráját a nemzeti felügyeletek főnökei adják. Ez igaz. De az is igaz, hogy a rendelet értelmében a nemzeti felügyelők már nem a nemzetüket, illetve a saját nemzetük érdekeit képviselik, hanem kötelesek az Európai Unió érdekében dönteni. Ebben a tekintetben úgy gondolom, hogy van egy nagyon fontos változás a régi gyakorlattal összehasonlítva. Hiszen korábban egy nemzeti hatóságok által összeállított bizottság volt, most pedig egy európai intézményről van szó, amely tagjai a nemzeti felügyeleti szervek vezetői az Európai Unió érdekében. A mindennapos felügyeleti munkában a rendelet azt írja elő, hogy a nemzeti felügyelők kezében van a döntés. És világosan rendelkezik a rendelet. Másrészt az EBA-nak jelentős jogai, kompetenciái, eszközei vannak, hogy garantálja a konzisztenciát, és hogy kivételes esetekben lépjen. Ez korábban a hármas szintű bizottságok esetében nem volt így. Tehát például az EBA kulcs szereplő lenne a technikai normák elterjesztésében, hogy szabályokat alkosson, az EBA-nak erős kompetenciái lennének, például amennyiben sérülnek az európai jogszabályok, tehát ahol valahol jogsértés van, az európai szabályok ellen a tagállamok szintjén, az EBA-nak erős kompetenciája van a kollégiumok tekintetében, azok működésének tekintetében, a testületek. Ezen kívül vészhelyzetekben is kulcs szerepünk van. Ezen kívül határozat hozatalról is vitázunk. Ez más fajsúlyú. Tehát a tényleges konfliktus helyzetben, amikor döntést kell hozni, úgy gondolom, hogy megváltozik a politikai tájkép a vezető testületekben. Itt az EBÁT a pénzügyi fiskális záradék ellenőrzi. Ez azt jelenti, hogy az EBA intézménye alá van vetve a szakmai megítélésnek, amennyiben olyan döntés szükséges, amelyet mondjuk meggátol a pénzügyi záradék, akkor javaslatot kell tennünk a legjobb meggondolásaink értelmében. Mindenképpen meg kell említeni a fogyasztóvédelmet. Az EBA-nak új jogosítványai vannak ebben a tekintetben. Még hogyha a piac elemzése alapján kiderül, hogy valahol jogsértés van, vagy visszaélés, akkor azonnal jelzést adunk, és vészhelyzetben pedig bizonyos termékek forgalomba hozását korlátozhatjuk, illetve megtilthatjuk. Ez alapvetően megváltoztatja az EBA és a nemzeti felügyeletek közötti viszonyt. Azonban azt is el kell mondanom, hogy a technikai tapasztalatok, a szakismeretek összegyűjtése területén az EBA olyan helyzetben lesz, hogy koordinálja a szakismereteket, és hogy akkumulálja a nemzeti felügyeletek tapasztalatait. Very much, uh, Sven. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló. Üdvözöljük itt, és örülünk, hogy újra elérkezett hozzánk. Angolul fogok beszélni. Először is a frakciónkat aggasztja, hogy látjuk, hogy a banki iparág a szabályozók és a törvényhozókra milyen, gyakor, milyen nyomást gyakorol. Ez a pénzügyi válságnak a következménye. Ugyanakkor az osztalékak és a bónuszoknak a kiosztása ugyanezen szereplők által azt eredményezi, hogy ez az új pénzügyi rendelet kényszeríti őket. Láttuk, hogy most szigorú szabályok vannak a jogtalmakkal kapcsolatban, és a fizetésekkel kapcsolatban. Az ön intézményének ellenőrző feladata lesz, és pedig azt ellenőrzi, hogy a nemzeti felügyeleti szervek valóban végrehajtják ezeket a szabályokat. Mit fog tenni, hogy megvédje a fizetések és a jutalmak rendszerének a szellemét? Köszönöm szépen. Az EBA azt, e, ezt hiszem rendelkezik azzal a hatalommal, hatáskörrel, és a vezetőségnek feladata is lesz, hogy nyomon kövesse az európai szabályoknak a végrehajtását. Mindegy ez most, hogy tőkekövetelmények, vagy pedig a fizetések, vagy jutalmazásoknak a rendszeréről van szó a feladatunk az méghozzá kötelező, hogy felügyeleti folyamatokat vagy bizottságokat állítsunk fel, hogy végrehajtsuk ezeket az ajánlásokat vagy, vagy szabályokat. Ezeket rendszeresen felügyeljük, és a nemzeti felügyelet e, eredményeit értékeljük, és hogyha a felügyelők bizottságához kerül valamilyen tény, hogy több hogy lépést kell tenni, akkor kezdeményezhetünk lépéseket, hogyha a szabályokat nem tartották be. Oh, okay. Akkor még egy kérdés? a jutalmak és a fizetésekkel kapcsolatban osztja-e azokat az aggályokat, hogy nem, szerv, nem követik a szabályokat? És hogyha önt megerősítik a pozíciájában, akkor mit tesz? Igen, osztom az aggályokat, hogy lobbiznak a szabályok ellen, és az értelmezés körül ö, ö, nagy harcok folynak, a nemzeti felügyeleti szervek és a pénzügyi intézmények körében. És ha szükséges, akkor megígérhetem, hogy teszek lépéseket, miután megvizsgáltam a, a gyakorlatot és a végrehajtást. Elnök, köszönöm szépen. Most második körben jönnek a kérdések elnök asszony abban a szerencsés helyzetben van farkas úr hogy érti a kérdésemet és eh, eh, nem kell a, tolmácsoknak a fordtására várakozni. önnek nagyon eh, komoly és ambiciózus tervei vannak amit felsorolt az eba nak ehhez most meglettek a hatósági jogostványai a felügyeleti lehetőségei akár a nemzeti felügyeletek közötti információáramlásra akár az együttműködésre vagy az eltérő nemzeti gyakorlatoknak a közeltésére gondolok. E, montalvo úr az előbb azt mondta hogy az előző bizottsági keret elérte a működőképessége határát ön azt emltette hogy óriási ugrás ez az új e, e, hatóság ez az új felügyeleti lehetőség E, fejtse ki legyen szves ezt bővebben miért más miért több miért jobb ez az eba mint a cepsz elődje volt ha ezt megtenné? Um, Azt hiszem. Um, I think the... Azt hiszem, Az előző kérdésekre adott válaszokban már érintettük ezt a kérdést. Nyilvánvaló, hogy az EBA-t felszerelték több új eszközzel a hármas szintű bizottsághoz képest. Hiszen azok csak a nemzeti felügyelőknek a szervezetei voltak, akik ajánlásokat és iránymutatásokat adhattak. Megemlítenék néhány területet, ahol az EB teljesen más és erősebb, mint a hármas szintű bizottságok. Az EBA megfogalmazhat és elfogadhat a bizottsággal kötelező rendeleteket, mind technikai, mind végrehajtási szempontokból, tehát magas szintű jogszabályokat. Ez magában foglalhat kifizetési szolgáltatásokat, és az EBA-nak kockázatfelmérést kell végezni, stressztesztelést, és hatékony felügyeleti feladatot is ellátni. A korábbi szervezetnek csak összehangoló feladata volt. Kivételes esetekben az EBA döntéseket is hozhat bizonyos intézményekkel kapcsolatban, vagy adatokat is kérhet, hogyha a nemzeti hatóság nem akarja ezeket rendelkezésre bocsátani. Az EBA-nak, és ez egy nagyon fontos hatáskör, jogosítvány, tehát joga lesz arra, hogy arra a következtetése jusson, hogy valaki megsérti az EU jogszabályokat. Megvizsgálhatja az EU jogszabályoknak a végrehajtását, a végrehajtási gyakorlatot a különböző tagállamokban. Az EBL-nek lesz vitarendezési hatásköre is, és hogyha a rendszerben pénzügyi nehézségek lépnek fel, akkor nyilvánvalóan lesznek véleménykülönbségek és viták, és ezek nagyon sokszor csak az utolsó pillanatban kerülnek felszínre, például, hogy a válságba kerül egy, egy intézmény. Azt hiszem, hogy ennek a jogosítványnak a léte azt jelenti, hogy ezeket a vitás kérdéseket már korábbi stádiumban is megoldhatjuk. Tehát amikor a különböző intézményekben vagy országokban válság van, és ezeket a válságokat meg lehet előzni így. Ezen kívül lesz jogosítványunk arra is, hogy bizonyos termékeket és szolgáltatásokat betilthassunk, hogyha a fogyasztókkal szemben eh, nem eh, tisztességes módon járnak el, vagy pedig hogyha eh, fennáll a pénzügyi válság veszélye. Ez most nem kimerítő lista azt illetően, hogy mennyiben különbözünk a korábbi szervezettől, de mindezek nagyon fontos új lehetőségek vagy eszközek a kezünkben. Köszönöm szépen. Péter a következő kérdésfeltevője. Köszönöm szépen. Örülök, hogy ismét látom. Amikor legutóbb találkoztunk, volt esélyünk beszélgetni a tapasztalatairól és az elvárásairól. Jó volt hallgatni eddig jogalkotói szempontból azt, amit hallottunk. De Elolvastam az életrajzát, és ön igazgató tanács sok tagja is volt, és az MTF igazgató tanácsának is tagja most. Szeretném tudni, hogy még mindig tagja -e ennek a felügyelőbizottságnak. Nagyon érdekes az, hogy 2010 végén más volt a pozíciója, és innen 2011. januárjáig átkerült egy vállalat vezetésébe, ez érdekes lenne, a másik pedig az, hogy igazából az EBA nem nagy, száz ember fog ott dolgozni, tehát maximalizálni kell a fáradozásait, hogy a mundér becsületét mentse. Hogyan képzeli ez gyakorlatilag? Az első kérdésre azt válaszolnám, hogy úgy gondolom, nagyon egyszerű a válasz. A magyar felügyeleti szerv től 2010 közepén megváltam. És a jogszabályok értelmében még mindig nem folytathatok a pénzügyi világban vezető jellegű munkát. Az életrajz, ami ön előtt van, korábban készült, amikor tavaly novemberében elindult a jelöltségi folyamat. És amikor januárban vállaltam azt a munkát, az nem ügyvezetői, tehát nem vezető pozíció, és az én esetemben a 12 hónap, amelyet a törvény előír, el is telt. Tehát igazából ez eh, társadalmi munka volt, és semmilyen eh, vezetői feladatom nincsen abban a szerepben, illetve volt, és már fel is mondtam. Tehát benyújtottam a lemondásomat. Annak érdekében, hogy erre a pozícióra jó esélyekkel indulhassak. Tehát nem lehetett volna lehetséges, hogyha ott megtartom azt a munkahelyt, és itt megjelölt vagyok. A második kérdésre a következőket válaszolom. Tehát az, hogy hányan vannak az EBA-ban, az még optimistább is, mint a valóság. Szerintem az idei költségvetés körülbelül mondjuk 50 ideiglenes munkatársra vonatkozik. Természetesen a hivatalunk megbízhat szerződéses munkatársakat is. És olyan elképzeléseink vannak, hogy az állandó munkatársak 20, tehát a munkatársak 20%-a lesz állandó szerződéssel, Ami pedig a jövőt illeti, úgy gondolom, hogy a kihívás az lesz, hogy hogyan növünk majd fel egy száz személyes szervezeté három év alatt. Ezen kívül még nagyon fontos a hatékonyság kérdése. És nagyon fontos a prioritások kérdése a menedzsment szempontjából. Hiszen a munka csoportok száma a különféle feladatok szempontjából nagyon lényeges. Tehát nagyon sok munka jut egy-egy munkacsoportra. Az biztos, hogy lesznek tárca konfliktusok. Tehát, hogy milyen feladatokkal kifoglalkozzon. Természetesen foglalkoznom kell ezzel, és szerintem a megfelelő tervezés a megoldás, illetve hogy a prioritásokat rendszeresen felülvizsgáljuk. Ragaszkodnunk kell a prioritásokhoz, és azt kell megnéznünk, hogy hogyan tudunk forrásokat alárendelni a prioritásoknak. Így elérhetünk bizonyos eredményeket, a szervezet nem túl szétaprózódott, és ne is legyen az. Nem szabad a prioritásokat szem elől téveszteni. Úgy gondolom, hogy az ügyvezető igazgató egyik fő felelőssége az lesz, hogy garantálja, hogy a forrásokat a lehető leghatékonyabb módon használja fel. Nagyon szépen köszönöm. Wolf Klimt és én, én szeretnék kérdést feltenni, visszatérnék Szilvi Gulár kérdésére, ami a válságmenedzselési csomagra vonatkozik. Tehát az Euró egyezményről, az Európaktumról is szó volt, és itt ez inkább nemzeti szintre került vissza, mint a bankok újratőkésítése határokon átnyúló esetekben, amit a parlament szorgalmazott volna. De érdekelne az, hogy mit jelent az, amikor azt mondta, hogy több kommunikációra van szükség. És a stressztesztekben a kitettség kérdése is fontosabb, főleg ami az állam adósságokra vonatkozik. az átláthatóságot is említette, más területekre is kiterjesztené ezt. Hiszen a bankok nem az államnak vannak kitéve, hanem egymásnak. Tehát például a Deutsche Bank nem az ír államnak van kitéve, hanem az ír bankoknak. Tehát a kitettség ott található meg. Így a megmentési eszközök között azt kell megnéznünk, hogy az újrafeltőkésítés milyen forrásból jöjjön. Mi lenne a személyes elképzelés erről? Köszönöm szépen ezt a kérdést. Szeretnék visszautalni a válság menedzselési rendszerre. Az utóbbi idők tendenciái alapján kell egy európai keret a válságkezeléshez. Ebben a tekintetben egyetértek a fáradozásaival és egyetértek elképzeléseivel. Nyilvánvaló az, hogy a nemzeti megoldások nem lehetnek optimálisak a válság elleni küzdelemben. Ne felejtsük el, hogy a válságkezelés nem csak bankoknak segít, amelyek csődöt mondtak, hanem államoknak is. Az európai megközelítést már a válságkezelés korábbi fázisában fogadták el, és így jó esélye van annak, hogy a válság nem jut el addig a szintig, ahol az adófizetők pénzére lesz szükség. Az átláthatóság tekintetében nem is lehetne nagyobb egyetértés közöttünk. Tehát a Lehman Brothers csődje is megmutatta, hogy az egyik fő nehézség az egész pénzügyi rendszerben, és annak az oka, hogy ilyen gyorsan összeomolhat a pénzügyi rendszer, az, hogy az intézmények saját maguk nem voltak tudatában annak, hogy igazából milyen kitettségek léteztek a különféle bankok esetében. És egy kritikus pillanatban ez az egymással történő összefogottság és az egymásnak való kölcsönös kitettség kezelhetetlenné vált. És még a jogalkotóknak is problémái voltak abban, hogy megítéljék, hogy a saját pénzintézeteik mennyire voltak kitettek ebben a helyzetben. Amennyiben növeljük az átláthatóságot a kitettség tekintetében, a itt a bankok tőkéjének az összetételében, és hogy, hogy milyen kitettségek vannak jelen a szektoron belül másfajta szereplőknek, akkor azt kell mondanom, hogy a pénzintézeteknek jobban kellene bízniuk egymásban. Ezen kívül a nemzeti jogalkotónak és a nemzeti felügyelő hatóságoknak is több ismeretre van szükségük, hogy észrevegyék, hogyha egy intézmény vagy egy ország válságba jutna. Tehát teljes mértékben egyetértek az átláthatósági követelésekkel. Köszönöm szépen! Most José. Gracias, Presidenta. Bienvenido a esta, a esta sesión. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözöljük Önt itt az ülésen. Három konkrét kérdésem lenne. Az első a rendszerbeli kockázatokra, vagy rendszer szintű kockázatokra vonatkozik. A második kérdésem bizonyos intézkedések finanszírozására szolgáló erőforrásokra, a harmadik kérdésem pedig a tőke követelményekre. Először is a, a rendszer szintű kockázatok. Itt a parlamentben ez egy nagyon nehéz kérdés volt, és két lehetséges megoldást gondoltunk ki, hogy egyrésztről arra gondoltunk, hogy analizálni kell a kockázatokat, másrésztről pedig kritériumokat kell egy kockázatkezelő grémiumnak fölállítania, és aztán egy stressztesztet kell végrehajtani. Hogyha egy bizonyos rendszer szintű kockázatot látunk egy intézménynél, akkor ennek az kell legyen a következménye, hogy a felügyelet egy erőteljesebb ellenőrzést indít, megerősített ellenőrzést, és bizonyos válságkezelő mechanizmusokat indít el ez lenne tehát a megoldás. Aztán vannak olyan intézmények is, amelyeknél nincsenek rendszer szintű kockázatok. Azon a kérdésem, hogy ezt elképzelhetőnek tartja -e így, vagy sem. Tehát egy ilyen válságkezelő mechanizmust európai szinten ki lehetne -e alakítani olyan vállalkozások számára, amelyek határokon átívelve működnek ami pedig a rendelkezésre álló pénzeszközöket illeti. Most itt két különböző alap van. Van egy betétbiztosítási alap, ez gyakorlatilag a nemzeti alapoknak a hálózata lenne, és van egy válságmenedzselő alap, válságkezelő alak alap ez a kettő működne tehát. Számomra nehéznek tűnik, egy eh, határokon átívelő bankválságban eh, megoldást találni nemzeti eh, szervezetek hálózata által, még akkor is, hogyha jól koordináltak ezek. Tehát a parlament véleményével szemben én itt nekem más a véleményem. A harmadsorban pedig az Európai Tanácsnak a állandó válságkező mechanizmusra kapcsolatos döntése azt mondja, hogy az államadóságot bizonyos esetben le lehetne faragni, abban az esetben, hogyha az adott országnak nincsen megfelelő pénzügyi stabilitása az adósság visszafizetéséhez. Itt a tőke, a saját tőke követelmény kérdése. Ugye itt különböző értékpapírokat különböző súlyjal vesznek figyelembe, hogyha azonban van egy olyan rendszer, amely ilyen lefaragást irányozza elő, akkor a nyilván máshogy fogják súlyozni az állampapírokat a saját tőke követelmények keretében milyen kapcsolatot lehet teremteni e, e, ugye itt a bankszektor és a válságkező mechanizmus között, tehát milyen alapok vannak, és e, az állam adósságoknak az értékelése. Um, Nem biztos, hogy világos a kérdése, de megpróbálom értelmezni és kérem szépen jelezze, hogyha nem jól értettem volna. Azt hiszem, hogy a letéti garancia alapok és a bankok felszámolása kérdésében korábban mondtam már, hogy azt hiszem, hogy a hosszú távú megoldás az európai bankok esetében, amelyek határokon átnyúlóan, a határokon átnyúlóan működnek, akkor ezeknek az alapoknak európai megoldás irányába kell elmozdulnia. Én ezt így látom. Nyilvánvalóan ez egy nagyon érzékeny kérdés, kénes kérdés, ugyanis a döntéshozatalnak egy összetett kérdését veszti fel, tehát hogy hogy döntenek ezekről az alapokról, és hogyan finanszírozzák őket előre, vagy pedig utólag, és hogyan hozzák a tényleges döntéseket. Tehát, hogy hogyan használják fel ezeket az alapokat. Ez egy politikai kérdés, méghozzá nagyon is az, és technikai szakértőként úgy látom, hogy lehet javaslatokat hozni, de végül is politikai döntést hoznak. Az államadóság kérdése a bankválsággal kapcsolatban valóban a tőkekövetelmény kérdése ezt a kapcsolatot mutatja, tehát jellegénél fogva ilyen ezeket a kérdéseket nem lehet egymástól függetlenül megtárgyalni. A rendelet, amelyet a tanács és a parlament állított össze, arról szól, hogy a stressz, stress teszt az a kockázatokat megvizsgálja, és egy válság megoldó mechanizmust hozzon létre. Tehát a rendszerbeli kockázatot hogy lehet akkor megoldani ezzel a rendelettel? És mit tensz majd ebben az esetben? Azt hiszem, ennek a kockázatnak, tehát a rendszerbeli problémának a, az azonosítása, amely egy intézményre vonatkozik, az több forrásból is jöhet. Lehet az e, ISRB elemzése alapján és ez az EBA-hoz eljuthat. Aztán jöhet a Nemzeti Hatóság részéről, amely, amikor alkalmazza az új szabály, jogszabályokat, rájön, hogy van egy olyan probléma, amelyet kezelni kell, és jöhet az EBA-tól magától is, például egy stressztesten keretében, hogyha a kockázatot azonosítjuk, akkor jelzünk. Tehát az első lépés az EBA számára ilyen esetben az, hogy a felügyelő bizottság figyelmébe hozza ezt, és ennek a testületnek gyorsan döntést kell hozni a következő lépésekről. Biztosan lesznek olyan lépések, amelyeket meg kell tenni. Az egyik, hogy a nemzeti hatóságokat riasztják. Aztán az ESRB-t is, és az egész testületnek jeleznek, amely vizsgálja ezt az intézményt. Tehát ezek lesznek e-, az első lépések. És hogyha a lehetséges válság annyira súlyos, akkor az EBA elgondolkodhat azon, hogy kezdje, kezdeményezze a sürgőség helyzet, sürgőségi helyzetnek a bevezetését a tanácssal. Hogyha ez történik, akkor az EBA-nak nagyobb hatalma lesz, hogy közberépjen. Köszönöm, Liza. Köszönöm szépen hogy tájékoztatott bennünket, és szeretnék visszatérni a válság kezelési kerethez. És ahhoz is, amit az előttem szólók mondtak. A parlament e, saját kezdeményezésű e, jelentésében e, előzetes közös alapokat javasolt, ez eléggé világos volt, azért, hogy az ad, ne az adófizetőket sújtsa a következmény. Ugyanakkor többször láttuk, különösen a március 11-i tanácsülés során, és az előtt is, hogy a nemzeti megközelítés újra megerősödik. Tehát az ebben a, mit tehet, hogy ne veszítsük el a lendületet az európai keretnek a felépítésében. Másik kérdésem Önnek az értékpapírpiacon van tapasztalata, már pedig ez hozzáadott értéket jelent a bankágazatban, mert érti a, a rendszert. Igazam van, ez ön szerint ez segít, vagy nem? Tehát más ágazatokat is átlat, nem csak a bankok belső rendszerét. Köszönöm. Osztom a nézetét, hogy manapság a politikai étvágy, vagy pedig az, hogy a nemzeti hatóságok egy elzőztesen finanszírozott alapot hozzanak létre, az valóban létezik. Az ABBA a szakértelmét használja fel azért, hogy javaslatokat tegyen azért, hogy ezt a folyamatot visszairányítsa a nemzeti pályára. Persze a döntés nem csak az EBA maga fogja hozni. Azt hiszem, hogy az EBA kulcsfontosságú szerepet fog játszani azt illetően, hogy szak mai és technikailag jogos módon továbbra is az asztalon, tehát hogy továbbra is tárgyalás alatt tartsa a kérdéseket. És a technikai szempontból az EBA szakértői úgy gondolják, hogy ez a, az előremutató út. Egyetértek azzal, amit mondott, nem igazán értem az értékpapír piacot, de valóban problémás a banki ágazattal a kapcsolat. Az utóbbi húsz évben jelentős folyamatokat láttunk arra, hogy a kockázatokat olyan biztos formákba öntsék, ami azt jelenti, hogy a bankoktól ezeket értékpapírokba fektették, de ugyanakkor a kockázatot ráterhelték az értékpapírokra. Tehát azt hiszem, hogy a szakértelem ezen a területen is segíteni fog, és a az értékpapír és a bank szabályozó hatás, hatóságoknak a vegyes bizottsága ebben segíteni fog. Ugyanis a kockázat az nagyon könnyen átmegy a különböző ágazatoknak a silóin, és a szabályozó hatóságoknak ennek tudatában kell lenni, és megpróbálni ezt az elején megoldani. Köszönöm. Elnök. Most már nagyon szorít bennünket az idő, az utolsó kérdés. Köszönöm szépen, elnök úr, rövidre fogom a szót. Tulajdonképpen három kérdésem lenne. Az első kérdésem az a Bázel 3-ra vonatkozik. A, mi a vélemény a Bázel 3 bevezetéséről itt az Európai Unióban, azt is figyelembe véve, hogy itt ugye nemzetközi szintű játéktéren mozgunk, tehát hogyha a gazdasági nemzeteknek más képviselői nem vezetik be a Bázel 3-at, akkor mit teszünk itt Európában? A második kérdésem, hogyha megkapja a megbízást, illetve megerősíti a megbizatását a parlament, akkor a fe, fellépő beszédében az EBA-ban mit fog mondani útravalóul a kollégáinak? Harmadik kérdés, elolvastam figyelmesen az életrajzát Péter Skinnerhez hasonlóan, és feltűnt, hogy van 95 és 97 között egy kis luk mit tett 1995 eh, eh, és 97 között szakmai téren? Köszönöm szépen. Köszönöm. Az első kérdés a globális, illetve nemzetközi átültetése a Bázel 3-nak. És hogy Európának itt eh, mi az álláspontja, illetve az intézmények hogyan viszonyulnak a Bázel 3-as alkalmazásához. Amennyiben a Bázel 3-as megállapodás nemzetközi megállapodás, amelyben az összes érintett, az összes régió megállapodott, amely a bázeli megállapodásban képviselettel bír. Tudjuk, hogy nagyon kemény kompromisszum volt, nagyon hosszú szakmai harc folyt, de amennyiben elérjük az alkalmazást megfelelő időben, akkor Európának ragaszkodnia kell ahhoz, hogy eh, a megállapodást mindenki mindenhol alkalmazza. Nagyon világos üzenetet kell küldenünk Európából ebben a tekintetben. A második kérdése, a dolgozók összetételére vonatkozott. A fő üzenetem az, hogy a szervezetnek nagyon nagy elvárásai vannak. Nagyon érdekes, számos feladattal kell foglalkoznia, tehát nagyon tág a mandátuma. Mindenképpen be kell bizonyítanunk, hogy az EBA létrehozása pozitív előrelépés volt, éppen ezért minden kollégát bátorítanék, hogy a lehető legmagasabb szakmai szempontok alapján dolgozzon, hogy sikerorientált legyen, teljesen független legyen a mindennapi ügyekben. Másrészt viszont úgy gondolom, hogy fontos az, hogy az EBA vonzó munkahely is legyen, izgalmas munkahely is legyen, ahol jó a munkalékkör. Az életrajzom 95 és 97 között, nem néztem meg egy ideje, akkor még eh, az egyetemen voltam, mielőtt a Magyar Nemzeti Bankhoz kerültem. Tehát én a budapesti közgazdasági egyetemen, ami most Corvinus Egyetem, eh, ott tanítottam ebben az időben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ez pedig a kérdéseink vége megadom a lehetőséget, hogyha óhaja van, hogy szólhat még egy percig a szakbizottságunkhoz. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Mivel már elég késő van az eredeti napirendhez képest, igazából csak annyit mondanék, hogy köszönöm szépen a lehetőséget még egyszer. Köszönöm az érdekes és nagyon magvas kérdéseket, Várom támogatásukat. Remélhetőleg, hogyha megerősítenek pozíciómban, visszajöhetek majd a szakbizottsághoz, és jelenthetem, hogy milyen sikereket értünk el. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Rendben van. Akkor most úgy folytatjuk, hogy egy eh, zárt ülést tartunk, tehát aki nem tagja a zárt ülésnek, az elmehet. Valószínűleg nem lesz túl hosszú, mert tegnap szinte mindent megbeszéltünk.